Hölgyeim és uraim, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, folytassuk az ülésünket. Az első napirendi pontunk a mai délutánon a tízes napirendi pont, ez pedig egy eszmecsere Arancsa gonzález a Nemzetközi Kereskedelmi Központ ügyvezető igazgatójával. Szeretném elmondani önöknek, hogy ez egy óriási öröm számomra, az, hogy itt van ma velünk Arancsa. Azt hiszem, hogy nem szükséges őt hosszasan bemutatnunk, hiszen mindannyian jól ismerjük, jó néhány éven keresztül a WTO igazgatójának, Pascal Laminak eh, volt eh, a eh, munkatársa, és azelőtt számos jelentős posztot töltött be az Európai Bizottságban, részt vett különböző kereskedelmi megállapodások kidolgozásában. Tehát az Európai Unió kereskedelmi közösségéhez tartozik, és nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy itt lehet ma velünk. nem kell azt hiszem őt bemutatnunk, azt sem, hogy mekkora lendülettel képes dolgozni. Tehát Aráncsa köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és tiéd a szó. Thank you very much, Vital, and uh, let me tell you uh, how... Köszönöm szépen, Vital, és hadd mondjam el, hogy mennyien örülök annak, hogy ismét itt lehetek az Európai Parlamentben, más megjelenésben, most már nem feltétlenül európaiként, ebben a ezen alkalommal a Nemzetközi Kereskedelmi Központ színeiben vagyok itt. Ez egy nemzetközi szervezet, egyfajta hibrid a WTO és az ENSZ között. Nagyon határozott, konkrét mandátuma rendelkezik, segíti a fejlődő országokban a KKV-kat, hogy nemzetköziesebbé váljanak a kereskedelem szempontjából. Szeretném elmondani, hogy a WTO az Unktád volt az egyik szülő, a VTO az Unktád pedig a másik szülő, és támogatást nyújtunk annak érdekében, hogy a kereskedelmi megállapodások valóban hasznosak legyenek a KKV-k számára. Mit szeretnék most szeretnék némi áttekintést adni arról, hogy mit teszünk, és szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament hogyan segítheti a mi feladatunkat, ami a fejlesztés, a növekedés, a munkahelyteremtés, a e, szegénység visszaszorításának előmozdítása a KKV-k által. Először is szeretnék némi adatok bizonyos adatokat e, közölni az a kapcsolatban, hogy miért a KKV-kről van szó. A világon a vállalatok 95%-a kis és középvállalkozása, magánszektorban pedig a munkahelyek 60%-át a KKV-k eh, hozzák létre. Úgyhogy azt hiszem, más eh, adatot eh, nem is kell ismertessek Ebből látható, hogy miért ennyire fontosak a KKV-k. Szeretnénk segíteni őket, hogy a piaci hiányosságokat, a piaci zavarokat korrigálják, és felhasználhassák azon kereskedelmi lehetőségeket, amelyeket ugye önök biztosítanak. Három tényező volna, amelyet meghatározónak tartunk a KKV-k szempontjából, abból a szempontból, hogy hogyan tudnak ezek nemzetközi esetni, és melyek azok a fellépések, amelyek a támogatásuk véget szükségesek. Az első tényező nyilván az, hogy figyelembe kell vennünk, mennyire változik a kereskedelem világa. Ez a kisebb szereplők számára is komoly lehetőségeket rejteget. A második tényező pedig a 2015 utáni fejlesztési menetrend, egy esélyt jelent ez, fel kell használnunk a globális fejlesztési menetrendet, hogy jobban odafigyeljen a magánszektor fejlesztésére, a magángazdaság fejlesztésére, és a multilaterális kereskedelmi rendszert is fel kell lendíteni, különös tekintettel a WTO Balin megkötött megállapodása után, amelyhez jelentős mértékben hozzájárult az Európai Unió is. Mi az tehát az, ami szerintünk a Nemzetközi Kereskedelmi Központ szerint fontos, milyen támogatásra számítunk. Először is segíteni kell a KKV-kat abban, hogy megküzdjenek, megbirkozzanak a jelenlegi kereskedelmi akadályokkal. A vállalkozások azt nyilatkozzák, hogy itt főleg a nem vámjellegű akadályok azok, amelyek komoly akadályokat jelentenek. A tavaly év végén egy felmérést végeztünk, és a válaszadók 70%-a szerint a vámok ezek nem jelentenek a KKV-k számára akadályt, a kereskedelem szempontjából, de a nem vámjellegű intézkedések azok nagyon is komoly akadályokat jelentenek. Ezért azt hiszem, hogy a legelső dolog, amit megtehetünk, az az, hogy biztosítsuk, hogy a kereskedelmi megállapodások kitérjenek ezen nem vámjellegű akadályokra. Örömmel állok állapíthattuk meg azt, hogy a WTO Balin egy megállapodás kötött a kereskedelem könnyebbé tétele céljából. Első alkalommal ez egy globális megállapodás, amely foglalkozik a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokkal, és arra törekszik, hogy a határon átnyúló akadályokat felszámolja a kereskedelem megkönnyítése érdekében, és ez az első alkalom, hogy egy ilyen megállapodás egyfajta innovatív megközelítést követ. Ezt véleményünk szerint más területeken is lehetne követni. Vagyis ahelyett, hogy az opting out-ot ösztönöznénk, a megállapodás összekapcsolja a kötelezettségvállalást a különböző országok és vállalatok támogatásával. Tehát ez egy innovatív megközelítés, amely szerintünk egyfajta modell lehetne más kereskedelmi megállapodások számára a jövőben. Jelenleg az UNCTAD-dal együttműködünk, a magángazdasággal, más nemzetközi szervezetekkel is, hogy a legkevésbé fejlett országokat segítsük ezen megállapodás végrehajtása során. Az üzenetem önök felé az lenne, hogy biztosítsák azt, hogy az Európai Unió eleget tesz és teljesíti azon kötelezettségeit, amelyeket az EU felvállalt a fejlődő országok irányában, főleg ami a legkevésbé fejlett országokat illeti, hogy ők is végre tudják hajtani ezen kereskedelem könnyítő megállapodásokat. A kereskedelem könnyítése szerintünk több, mint az a megállapodás, amely Balin született, hiszen ez arról is szól, hogy hogyan lehet megbírkozni olyan kérdésekkel, mint a finanszírozáshoz való hozzáférés, ami egy óriási probléma a KKV-k számára, aztán ott van a vállalkozások megteremtése, a magán jellegű szabványok követése, ezek is ugye nem vámjellegű akadályokat képeznek. A második üzenet pedig, amelyet szeretnék megfogalmazni, a következő. Úgy gondoljuk, hogy amikor sor kerül a kereskedelmi megállapodások megkötésére. Ezek vagy regionális, vagy kétoldalú megállapodások, mint amelyeket az EU számos afrikai országgal köt, partnerségi megállapodások. Itt lehetnek ugye globális megállapodások is, mint amelyek a WTO keretében születnek. Úgy véljük, hogy ezek mellé szükségesek olyan intézkedések is, amelyek a KKV-k versenyképességét előmozdítják. Jó néhány ország esetében ezek a megállapodások pusztán lehetőségek maradnak, és hogyha a második rész nem valósul meg, nevezetesen a intézkedések, akkor ezeket nem sikerül valóra váltani. Éppen ezért nagyobb hangsúlyt kell a magán szektorban működő vállalatok támogatására, és az Európai Bizottság egy közleményt dolgoz ki a magánszektor szerepéről a fejlesztés során, mert úgy gondoljuk, hogy ennek valóban nagyon fontos szerepe van, hogy hogyan. Nos, úgy gondoljuk, hogy a kereskedelem támogatására szolgáló intézetek ösztönzése fontos, Továbbá úgy gondoljuk, hogy a köz- és a magánszféra partnersége és a párbeszéd köztük is fontos, a vállalatok közti platformok fontosak, elő kell mozdítani a kereskedelmi versenyképességet, a szakképzést is fontosnak ítéljük, csak hogy néhány példát említsek. Tehát támogatjuk azt, hogy a kereskedelmi megállapodások mindig tartalmazzák ezen kiegészítő elemeket, amelyek által a magánszektor versenyképesség előmozdítható. És a harmadik üzenetem az lenne, hogy nagyon jelentősnek ítéljük azt, hogy a nők is tulajdonosok lehessenek a KKV-k esetében. Ezt azért mondjuk, mert a KKV-k 40% a nők kezében van, Tudjuk, hogy a nők a bevételek 90%-át visszaforgatják a társadalomba, illetve a családi vállalkozásokba, szemben azzal az arányal, amelyet a férfiak fordítanak erre, 40% volna ez az összeg, ez az arány. És eh, amit szintén tapasztaltunk, amit eh, az ITC munkája során szintén tapasztalt, az az, hogy a nők által irányított KKV-k nagyobb nehézségekkel szembesülnek. Például, ami a hitelezéshez való hozzáférést illeti, például tőlük gyakran megtagadják a hitelt azért, mert női irányítás alatt állnak, női kézben vannak, és ne felejtjük azt sem, hogy sok országban nők még bankszámlát sem nyithatnak. Tehát ezért úgy gondoljuk, hogy további erőfeszítésre van szükség, hogy a női vállalkozásokat támogassuk. sok mindent eh, tehetne. A közbeszerzések terén is eh, ez a bizottság a KKV-k érdekében. Azt gondoljuk, hogy eh, ahogy egy konkrét arányt el lehetett különíteni a KKV-k számára, így a nők támogatására is lehetne ennyit fordítani. Végezetül pedig a beruházásokat szeretném hangsúlyozni illetve azt, hogy mekkora beruházások szerepe, nem csak a hagyományos pénzügyi beruházásokra gondolok, közvetlen külföldi befektetésekre, hanem a nem banki láncolatra is. Ez hozzájárulhat a KKV-k növekedéséhez. Ha megnézem az adatokat, például az EU-ra vonatkozóan, akkor azt láthatjuk, hogy a KKV-k, amelyek FDI-t alkalmaznak, több munkahelyet teremtenek az európai vállalatok, amelyek kereskedelmi tevékenységet folytatnak, több munkahelyet teremtenek, mint azok, amelyek nem folytat. Tehát nagyon fontos a beruházások szerepe, és erre egy kicsit több figyelmet kellene fordítani. Különösen, ami az Afrika felé irányuló befektetéseket illeti. Dióhéjban tehát Ma azért is jöttem el önökhöz, hogy kifejtsem önöknek azt, hogy mit tesz az ITC ezeken a területeken. Szeretném megszerezni a támogatásukat, az önök támogatását, hogy felhívjuk a figyelmet arra is, hogy Európa számára a kereskedelem támogatása továbbra is nagyon fontos a nemzetközi fejlesztési menetrendben, főleg a 2015 utáni fejlesztési menetrend szempontjából szeretnénk hogyha az Aid for Trade komponens nagyon jelentős lenne a 2015 utáni időszakban. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy felszólhattam itt az INTA bizottság előtt. Köszönöm, Arancsa. Mielőtt megadom a szót a szakbizottság tagoknak, szeretném elmondani nekik azt, mennyire fontos volt a hallgatóság számára, mikor ismerteted azt, ezt a témát, hiszen legtöbb számára a kereskedelem könnyítés, a facilitation fogalom nem volt teljesen világos. Holott azok a ruhák, amiket hordunk például, azok, amelyet afrikai ö, földművesek, volt földművesek kézzel vartak, ennek az exportja mennyire fontos volt, és mennyire kézzelfogható tette ennek az egésznek a humán, humanterős oldalát. A kereskedelmi politika és a kereskedelmi fetetek könnyítése fontosságát, amely megoldás és nem probléma a szegénység kezelésében. És megélhetéssel azok az emberek számára, akik kezükkel készítenek készítettek szép ruhákat, amelyeket Baliban viselhettünk annak idején a konferencián. Van-e megjegyzés, kérdés? Bernd. Köszönöm szépen. Én is nagyon izgalmas témának tartom, és nagyon fontos feladatnak azt, amelyik megfogalmazódott. Éppen Afrikában képessé tenni az embereket, a kisvállalkozókat arra, hogy piacra vigyék, nemzetközi piacra vigyék a termékeiket és bevételeket szerezzenek. Az érdekelne ezzel kapcsolatban milyen nehézségek merülnek fel ezen az ezen országokkal való együttműködés terén. Hiszen nagyon sok területen érvényes az, hogy a jó kormányzás éppen a kereskedelem könnyítés tekintetében nem nagyon működik. Például az EPÁK kapcsán érdene az, hogy milyen nehézségek adódnak ezekkel az államokkal, és hogyan lehet reagálni ezekre a nehézségekre részünkről. Mikrofon nélkül beszél az elnök úr. Um, uh, a... Köszönjük, hogy megjelent, és az ITC kapcsán a forrásokról, a pénzügyi emberérőforrások kérdéséről, illetve a hivatal működésében való prioritásairól szeretném megkérdezni. Mi az, ami a rangsor elején szerepel a cselekvési tervekben, amelyek a jövő évekre vonatkoznak? Köszönöm. Elnök úr, először hadd reagáljak a helyben tapasztalható nehézségeket illető kérdésre. Hogy mikro problémákkal beszélnék, aztán a makro jellegű gondokról szólnék. Egy példát, hogy említsek, nemrég jártam két helyszínen, egyik Burundiban, a másik Nepában volt. Burundi egy szárazföldi ország, tengerpart nélküli ország, Afrika szívében háborús, belháborús konfliktus után 70% az országnak kávé, a, sűrűs, lakosság, sűrűs, a lakosság száma is nő, nyilvánvalóan sűrűsége is, és a termőföld területe így aztán csökken, így a piacra vihető termékek köre csak ugye, hát niche market, tehát a piac réseket találhat meg. Nepál szintén egy konfliktus után álló társadalom, otthona India és Kína közé szorítva az ország, nagyon jó minőségű pasmina gyapjú termékeket készít, exportál. Nézzük meg, mi ez a két ország milyen konkrét problémákkal néz szemben. Mikrogazdasági szinten a piacra vitt a kapcsolatos problémákkal kell szembenézzenek. Ez egyrészt a minőség, a kávé minősége, a pasmin nagyapja minősége. Vajon hogyan tudják tanúsítani a kávé minőségét hogy aztán nagy kávékereskedő cégek megvásárolhassák, és jó minőségű kávétermékeket tudjanak nyugat, akár Nyugat-Európában igazolt, biztonságos, jó minőségű termékként csomagolni, értékesíteni ezek a láncok. A minőség tehát nagyon nagy kérdés. Aztán az olyan banális kérdések, mint a csomagolás, címkézés, vagy mint a, a márka fejlesztés. A nepáli pasminának hatalmas hagyománya van. Az igazi pasminára hatalmas árakat fizetnek az emberek, Ám ha valaki más is él, visszaél ezzel a névvel, mármint a pasmina névvel, nem említeném, hogy ki, mi árul ö, hamisított pasmina termékeket. Nos, ez viszont nagyon vágja az ő piacukat. Éreltem, tehát a termék ö, márka fejlesztés rettenetesen fontos ezen nincs termékek, piaci termékek szempontjából. A Burundiban a kávétermelésben jó részt nők vesznek részt. Ezek a nők egész évben a földeken dolgoznak, a kávéültetvényeken, és amikor el kell adni a kávét, és besöpörni a pénzt, hát akkor nem a nők vannak a piacon, hanem a férjek. A nőnek nincs tudnék bankszámlája. És ez a nők számára nagyon nehéz piacra vinni ezeket a termékeket, konkrétan fizikailag, mert a, a földekről a piacra vezető utak nem éppen kövezett autópályák, és nem mindig kapcsolódnak az ország fő útvonalaihoz. Úgyhogy csak azt akarom lefesteni, milyen jellegű problémákkal kell szembenézenek az érintett országok, hogy a konkrét a KKV-k az itt működő KKV-k milyen cselekvésekre számítanak. Mikroszinten tehát, például a burundi beli kávétermesztők érdekében, termelők érdekében, igyekszünk ezeket a nőket megszervezni olyan ö, szervezetekbe, szakmai szervezetekbe, amelyek egy olyan platformot jelentenek, ahol például a kormányjal tudnak tárgyalni, lobby nyomást gyakorolni, megvitatni, hogy milyen szakpolitikák milyen kormányintézkedések vannak szükségesek számukra. Ezen társulások révén tudják ezt kommunikálni a kormány felé. Aztán képezni lehet őket abban, hogyan lehet a kávét jobban feldolgozni, mosni, csomagolni, címkézni. Ezek után pedig, ezen lépések után létrehozunk egy platformot, a Women, Women Vendors platformot, amely a burundi Ugandabeli, Tanzániabeli, Kongóbeli, Kenyai kávétermelő nőket számára teremt egy olyan profórumot, amely a nemzetközi piacon működő kereskedőkkel összekapcsolja őket, mint egy magasabb szintre helyező őket az értékláncban. Aztán, hogy fölül, egy, egy lépjünk tovább a makroszint felé, a mikroszintről. Ezekben az országokban igyekszünk intézményeket fejleszteni. Miért? Azért, mert mi 300-an dolgozunk a Genfi hivatalban, szükség van az adott országban működő intézményi keretekre, amelyek mint egy megismételik az mi erőfesztéseinket, továbbítják azokat, azokba a kereskedelmi fejlesztési szervezetekbe, gazdasági kereskedelmi kamerákba, termelői társulásokba, termelőszövetkezetekbe, átadva a mi szaktudásunkat, tudásunkat, hogy végsősorban eljusson a helyben dolgozókhoz azok javára szolgálva. Nagyon nagy erőfeszítést kíván ez, ám igen jól megtérül, hiszen helyben működő multiplikátoraként működnek ezek az intézmények. Lépjünk tovább az igazi makroszintre, amiről végképpen szól a Baliban megkötött kereskedelemkönnyítési megállapodás. Feltéve, hogy ezek a nő, kávétermelő nők megszervezik magukat, társulásokba tömörülnek, jó minőségű kávét mosnak, készítenek, csomagolnak, címkéznek, fontos, hogy legyen egyfajta infrastruktúra is. Így működünk tehát a kormányokkal annak érdekében, hogy a, a határvám eljárások, határátlépési procedúra a lehető legkönnyítettebb legyen, a lehető legkisebb bürokratikus terheket rója a termelőkre, ne kelljen korumpálni, baksist fizetni azért, hogy, hogy piacra viessék fizikailag a termékeiket a határon átlépve. Tehát nagyon gyakran ezekben az országokban, például Burundiból, Ruandába, vagy Sierra Leone-ból, Libériába, a nők konkrétan a hátukon viszik a, a, a kávét. Nagyon fontos, hogy ne zaklassák őket a, a határőrzeti szervek, és megfelelő tisztos, tisztelettel a, a, a nekik járó méltósággal bányalnak velük a, a, a határőrök és a, a fegyveres erők. Lehet, hogy apróságok ezek, a, a, a napi gyakorlat apróságai, de hát ezek jelentik a problémákat. Aztán mondjuk sikerült kezelni a határ átlépési eljárásban levő nehézségeket, akkor mindjárt egy széleskörű problémába ütközünk, az infrastruktúrális problémákban, nem a mi feladatunk, hanem a Világbank, az Afrikai Fejlesztési Bank, az Európai Befektetési Bank, tehát az úthálózat, a, a raktár infrastruktúra, a határátlépő helyek infrastruktúrája. És aztán egy nagyobb, még nagyobb dimenzió, amiről nem szabad megfeledkeznünk, a, a a pénzügyi forrásokhoz, a kereskedelmi műveletek finanszírozási forráshoz való hozzáférés. És hogy az elmúlt nyolc évben vállalt szerepemet a WTO és a pénzügyi válság kezelésében kifejtette szerepemet említsem. Hát éppen azon dolgoztam, hogy finanszírozási eszközök és termékek rendelkezésre álljanak a kereskedelem segítésére a KKV-k számára elérhető módon, hogy például hitelt tudjanak kérni bankoktól. Nemrég jártam Etiópiában, és az egy kis vállalati vezető említette, hogy amikor legutoljára a bankban járt, akkor azt kérte a bank, hogy a hitel fejében, az export tranzakciós hitel fejében a házát tegye letétbe. Egy, egy hát nagyon sokat kell tenni ahhoz, hogy mikor legközelebb a bankba megy az ember, akkor pontosan tudja, milyen alapon tárgyalhat, milyen hitel feltételekre jogosult ő. Tehát ez az a, a cselekvéseknek az a, az a, az a, az a ö, konfigurációja, amiből választhatunk, és amiből választanunk kell, egy évi, évi 9 milliós költség, 90 milliós költségvetéssel, amely éves, a tagok által befizetett diakból származó költségvetés, amelyhez jönnek a donoroktól kapott ö, adományok, és amelyek alapján kell működjünk, és ezért jövök nagyon szívesen, például az Európai Parlamentben, hogy egy kicsit jobban tudjunk koncentrálni a fejlesztésekre, a magánszféra fejlesztésére, mert én helyben látom ennek megtérülését, előnyeit ott helyben, azt, hogy a fejlesztési támogatás ott helyben tudunk intézményépítéssel tudjuk ezeket meggyökeresztetni, a KKV-k számára lehetővé téve az, hogy mikor már nem vagyunk ott a helyszínen, akkor is tudják folytatni tevékenységüket. És hogy most az elnök kérdésére reflektáljak, három dolgot csinálhat az intézményem a jövőben annak érdekében, hogy jobb feltételek mellett tudjunk szembenézni a KKV körében érzekelt egy nagyobb kereslettel. Tevékenységünk 60%-át a Szahától déli országokban fejtjük ki, afrikai országokban, a legszegényebb országokban. Növekedésre van szükségünk, és figyelemmel kell legyünk az igényekre, hiszen tudjuk, hogy 500 millió új munkahelyre van szükség a világon 2030-ig, tehát 500 millió új munkahelyre, és ennek jelentős részét KKV-k fogják létrehozni, tehát stratégiai érdek fűződik ahhoz, hogy megfelelő figyelmet szenteljünk e vállalati körnek. Tehát a listám elvonalán három dolog áll. Egyik az, hogy a tevékenységünket felfokozzuk, nem csak Burundiban kell 20 kávétermelőt képeznem, ha 2000 vannak, 2000-et kell kiképeznem, hogy hatást érjek el. Tehát fel kell fokoznunk a nagyobb hatás érdekében a tevékenységünk mértékét és körét, ez a fő agályom, ez a fő feladatom, ehhez kellnek források, az Európai Unió a legnagyobb donor, a világon hatalmas szerepet játszhat itt is. A második dolog a lista elején a partneri kapcsolatok kiépítése a magánszektorral. A problémákra adott válasz jelentős része abban áll, hogy a délen működő KKV-ket összekapcsoljuk a, a Globus északi részén működő KKV-kkal, nagyobb részvételt megengedve a magánszférának a fejlesztési műveletekben és a gazdaságfejlesztési műveletekben is, bevonva a magánszférát. A harmadik prioritásom pedig az, hogy garantálni szeretném, hogy a világkereskedelem egyre növekvő dél-dél dimenziójára is figyelemmel vagyunk. Múlt héten jártam Indiában és Kínában, Örömmel láttam, hogy ez a két ország ö, vállalja szerepét a szervezethez való hozzájárulásában, és segítve náluknál kisebb, gyengébb, szegényebb fejlődő országokat az ott működő KKV ágazatok támogatásában. Kína is, India is, de más országok is, Törökország, Korea, vámmentes, tarifamentes rendszereket vezettek be, a mindent csak fegyvert nem programokhoz csatlakozva ezen országok kedvezményezett segítésére. Most arról kell gondoskodnunk, hogy az afrikai és ázsiai legkevésbé fejlett országok éljenek ezzel a lehetőséggel. Tehát a magánszférával való kapcsolatok mélyítése és bővítése, a déli államok közötti kereskedelmi kapcsolatok elősegítése, és végül nem utolsó sorban, hogy továbbra is erőteljesen igyekezünk támogatást szerezni az Európai Uniós intézményektől. Ezért jöttem el Marrakhoz. Elnök, köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem. Krisztina Muscardini nevében, aki az alelnökünk. Krisztiana. Preoccupazioni e dei suggerimenti che lei... Köszönöm Osztom azokat az aggályokat, amelyeket ön elmondott, és a javaslataival is egyetértek, de azt gondolom, hogy vannak más aspektusok, amelyeket ki lehetne emelni. Például Indiáról beszélt. Úgy gondolom, hogy Indiának és Kínának még nagyon sokat kell tennie a saját országában, mielőtt azt mondhatják, hogy ők bizonyos kereskedelem terjesztés intézkedések garanciájában szerepet vállalhatnának. Ami a kereskedelmet illeti, Marokkóban egy a nők szövetkezeteinek a támogatását illető programot dolgoztak ki, ezt például más afrikai országokból is lehetne terjeszteni. Ön azt mondta jogosan, hogy a márka kialakítása, ez valóban a minőség garanciája, de ugyanakkor felmerült az is, hogy azon országok számára felszámolni a vámjellegű akadályokat, amelyeknél így megkönnyülhetne a kereskedelem, ez jogos. Közben arra oda kell figyelni, hogy e, ne tegyük lehetővé azt, hogy ezt az egyfajta e, vám tarifa mentességet az európai vállalatok nem a szegény országok fejlesztésére használják fel, hanem arra, hogy pont a vámmentesség miatt saját maguk e, jussanak előnyhöz. Én Banglades példáját szeretném felhozni. Két nappal ezelőtt Olaszországban egy drámai jelentést láthattunk arról, hogy Bangladesben az ottani munkások a textiliparban milyen körülmények között dolgoznak. Havonta 27 eurót keresnek, tehát Pakisztánhoz hasonlatos a helyzet, arról április 1-én fogunk beszélni. Itt Brüsszelben lesz egy konferencia ezzel a témával kapcsolatban, ahol bemutatjuk, hogy a gyerekek és a családok a parasztok egyszerűen rabszolgaként dolgoznak, a nagy gazdaságok rabszolgáiként dolgoznak, és e, utána ezen nagy gazdaságok adják el az európai cégeknek a termékeket. Tehát itt éppen, hogy visszafele haladunk, nem pedig előre fejlődünk ezen a területen. Utolsó megjegyzésem. Teljesen egyetértek azzal, amit a dél-dél közötti kereskedelemről és a KKV-kről mondott. Valóban ez a fejlesztés és a munkahelyteremtés egyik tényezője, de fontos, hogy Európához is alkalmazkodni kell ezen érvelés során, hiszen gyakran Európa megpróbálja a kis és középvállalatokat elnyomni ma, a válság idején, a foglalkoztatási válság idején valóban nagyon rövidlátóan döntenek a politikusok, és azt látjuk, hogy csak a nagyvállalatoknál az a benyomásunk, mint hogyha csak a nagyvállalatok hozzanak létre munkahelyeket. George Kutas, szocialistákról. Egy rövid kérdésem lenne. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagyra értékelem az önök munkáját. Kiválóan végzik a munkájukat. A kérdésem a következő Egyértelmű, hogy korlátozott erőforrásaik vannak. Hogyan döntenek arról, hogy melyik projekt élvez prioritást egy másik projekthez képest? Hogyan döntenek arról, hogy Burundiban a nők könt fognak segíteni a kávétermelésben, és nem mondjuk Kenyában egy másik projektet támogatnak? Ezt szeretném tudni. Köszönöm. Arancsa. Köszönöm szépen. Ami Moszkardini képviselő megjegyzését illeti arra vonatkozóan, hogy a dél-dél közötti együttműködés és az észak-dél Európában alkalmazható, azt gondolom, hogy polgárként is egyetértek ezzel, hiszen ezt látom én magam is. Sajnálatos módon Európa nem az én mandátumomhoz tartozik, ami a tevékenységet illeti. Én a fejlődő országokkal foglalkozom, de azt gondolom, hogy ugyanez a logika érvényes itt is, hiszen mindenki számára előnyös, hogyha a kis és középvállalatokat északról összekötjük a déliekkel, és a déli különböző fejlettségi szintű országokat is egymással kapcsolatba hozzuk. Ami a textilipart illeti, hiszen felmerült ez a kérdés, szeretnék egy nagyon érdekes tapasztalatot megosztani özökkel. A Nemzetközi Kereskedelmi Központban hoztunk létre egy projektet, aminek a neve Ethical Fashion, azaz méltányos divat, ethical fashion work not charity, tehát munka, nem pedig karitatív tevékenységről van szó. Szegény közösségekkel dolgozunk együtt a világ nagyon lemaradott részein, például Nairobi-ban, nyomornegyedekben, vagy Burkina Faszói vidéki területeken, az elnök úr is erre a példára már utalt, Gánában nőkkel, vagy Haitin nőkkel dolgozunk együtt. Olyan nőkről beszélek, akik szakképzettek, vannak ö, szaktudásuk, gyakran ö, kézimunkát végeznek, de nincsen konkrét képzésük, képzettségük, és éppen ezért nem lehet őket a textiliparban szakképzett munkaerőként felhasználni. Nos, mi azt tesszük, hogy ezen nőket kiképezzük, és így mikrovállalkozókká képezzük őket. Nairobiban, Kenyában 7000 nőt képzünk ezen program keretein belül, és így 7000 nő vált mikrovállalkozóvá. Ezen nőket kapcsolatba hozzuk a nagy divatcégekkel Olaszországban, Londonban, New Yorkban, Japánban, akik megtanítják ezen nőket az általuk szükséges készségekre, az anyagok ismeretére, a különböző dizájnbeli ismeretekre, tehát ez az első szakasz, hogy kikerüljük a közvetítőket. Tehát a nagy divatházak ezen nőkkel közvetlenül dolgoztatnak. Ezen divatházak egy ö, etikai kódexet, viselkedési kódexet írnak alá, miszerint méltányos, keres, méltányos keresetet, méltányos munkakörülményeket biztosítanak a nők számára, és ezt rendszeresen felügyelik. És amit mi tudunk, és ezt mindenki ellenőrizheti, hogy azon nők, akik ezen programban részt vennek, akik kevesebb mint egy dollárnyi bevétellel rendelkeztek a program előtt, ma átlépték ezt a szegénységi küszöböt, a gyerekeik gyakrabban járnak iskolába, mint azon nők gyerekei kibérából, akik nem vesznek részt a programban, és tudjuk, hogy jobban táplálkoznak, mint azon nők gyerekei, akik nem vesznek részt a programnak. Tehát nagyon egyértelmű monitorozási rendszerünk van, amivel biztosíthatjuk azt, hogy ez valóban működik, és kézzelfogható eredménye van a nők számára. Második szakasz. Nem szabad, hogy londoni, milánói vagy tokiói dizájnt ö, használjanak. Nagyon nagy hozzáadott érték, hogyha egy gánai dizájnt használnak fel ebben a programban, tehát a gánai dizájnerekkel dolgozunk együtt, ők fejlesztenek ki új termékeket. Harmadik szakasz, ezen nőket megpróbáljuk vállalkozóvá képezni. Ehhez persze tőkére van szükség, és éppen ezért különböző kockázati tőke kezelőkkel dolgozunk együtt, hogy így a piacra kerülhessenek. Ez egy olyan program, amelyet mindenki ellenőrizhet a honlapunkon, ez működik, de nem elég. És itt kapcsolódnék a bangladesi példához. Nem elég megnyitni a piacot, biztosítani kell azt is, hogy a szabályokat betartja mindenki és ez is alapvető elem, hogyha sikeresek akarunk lenni. Ami azt illeti, hogy hogyan választjuk ki a prioritást élvező projekteket. A legfontosabb prioritás az természetesen a legkevésbé fejlett országok csoportja, hiszen nekik van a legnagyobb szükségük ránk. Második prioritás szegény országok, amelyek már nem a legszegényebb országok kategóriájába tartoznak, és további megfontolásokat használunk azzal kapcsolatban, hogy egy adott országban megjelenünk-e vagy sem. Például egy adott országban a tulajdonlás kérdése fontos. Nem megyek egy országba, hogyha nem látom azt, hogy az ottani helyszíni résztvevők ezt nem veszik komolyan, hogyha nem vállalnak kötelezettséget ezzel kapcsolatban, akkor tudom, hogy ez a projekt nem működhet. Éppen ezért a donorok, az Európai Bizottság, vagy a DEFED az Egyesült Királyságból, vagy a Svéd Fejlesztési Egyesület, vagy a Svájci Fejlesztési Egyesület azt mondja, hogy én eredményeket akarok. Ahhoz, hogy én eredményt tudjak felmutatni, arra van szükségem, hogy az adott országban, a helyszínen vállaljanak kötelezettségeket. Természetesen mindezt a folyamat közben is tanuljuk, de mint láthatjuk, 60%-ban a leginkább rászorulók kapják meg ezt a támogatást, olyat, amit a piacon nem tudnának megkapni. Elnök, köszönöm szépen, Arancsa. Nos, most már értik, hogy miért nem tudtam hamarabb lezárni ezt a vitát. Most már pontosabban látjuk, hogy mit is jelent az ITC, milyen munkát végez, és hogyan és miért segíthet a kereskedelem a szegénység elleni küzdelemben, és abban, hogy jobb életkörülményeket teremthessünk nagyon sok ember számára. Az Európai Bizottság szeretne hozzászólni? Okay, thank you. Alan Chef, bye. Good luck. Thank you very much. Arancsa, köszönjük szépen, és sok szerencsét! Our next topic is, uh... A következő napirendi pontunk ismét uh, egy különleges vendéghez kapcsolódik. Well, I'm referring to Dr. Uh, Dr. Laurent Laurent Bartels a Cambridge-i Egyetemről jött el hozzánk, és ismertetni fogja ezt a, ezt a tanulmányt, amelyet ő maga készített el és írt meg. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Bartels úr nagyon jól ismert, amikor az emberi jogok, a kereskedelmi és megáll, befektetési megállapodások összefüggéséről beszélünk, hiszen hosszú munkássága ehhez a területhez kapcsolódik, és itt van a kezünkben a legutóbbi munkája, amelynek címe az Európai Parlament emberi jogokkal kapcsolatos szerepe a kereskedelmi és befektetési megállapodások terén. Tudják, hogy az emberi jogi záradékok bekerültek az Unió által megkötött kereskedelmi és egyéb témájú megállapodásokba, és ez már gyakorlatilag 20 éve bevett gyakorlat, 1995 óta. Nagyon sok megállapodás tartalmaz emberi jogi záradékot. Mi most csak a kereskedelmi megállapodásokra szorítkozunk. A az Európai Unióról szóló szerződés 21-es cikke nem csak jogalapot biztosít ezen emberi jogi záradékok számára, hanem egyfajta kötelező egyfajta kötelezettséget is az Európai Unióra nézve, ugyanis a külső fellépésünk során az emberi jogokat szem előtt kell tartanunk. Éppen ezért örvendünk ennek a tanulmánynak. Most, ahogy közeledünk a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta az első parlamenti ciklus végéhez. Bartels úr, dr. Bartels, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megadom önnek a szót, hogy ismertesse ezt a tanulmányt. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezen kedves bevezető szavakat, és én is szeretném kifejezni hálámat először is a meghívásért, azért, hogy ismertethetem önök előtt ezt a tanulmányt. Ez valóban egy nagy megtiszteltetés számomra, hiszen akadémikusként az ember ugye mindig azt, azt akarja, hogy az általa megírt dokumentum visszhangra lejjen. Említette, hogy az emberi jogi záradékokról szól ez az anyag, ez az Európai Unió kereskedelmi megállapodásokban már majdnem 20 éve szerepel a tanulmány, azt vizsgálja, hogy először is ezen záradékok hogyan javíthatóak, és hogyan kellene ezeket javítani a közelmúlt eseményei fényében. És mi történt az elmúlt húsz év során? Igazából nem változtak eh, ezen záradékok sokat meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi az Európai Parlament szerepe. A cél ugyanis az emberi jogi záradékok természetének javítása és a végrehajtás nyomon követése, főleg annak fényében, hogy milyen új hatáskörökkel rendelkezik az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta. Az emberi jogi záradékok nem egyedülállóak, minden bizonyal tudják, hogy számos egyéb egyéb feltételeket meghatározó záradék van a szerződésekben, mint például a a GATT rendelkezések és egyéb rendelkezések, amelyek a kereskedelmi megállapodásokban szerepelnek, vagy például a fenntartható fejlődés kapcsolatos fejezetekben a munkajogi záradékok, és az emberi jogi záradékokkal nagy az átfedés, ugyanis az alapvető munkajogok, alapvető emberi jogok is egyben. Tehát vannak átfedések, de ebben a tanulmányban csak az emberi jogi záradékokról írok. Szeretném röviden megvilágítani, hogy mi is ez. Akinél ott van a tanulmány, a nyolcadik oldalon van egy idézet, és ez meghatározza, hogy mi a tulajdonképpeni kötelezettség, amely megtalálható általában a kereskedelmi megállapodások első vagy második cikkében, vagy egyéb megállapodásokban. Felolvasom, mert nem túl hosszú. Azt tartalmazza, hogy a demokratikus elvek és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, ahogyan az az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatban szerepel, és ez képezi alapját a mindkét fél nemzetközi politikai szerepvállalásának, és egy alapvető elemét képezi ennek a megállapodásnak. Tehát ez egy elég határozott kijelentés. Ez az alapvető elemekről szóló záradék. A második pedig, amelyet egy kicsit összefoglaltam, a következő lenne. Hogyan kerül sor a végrehajtásra? Gyakorlatilag itt egy nem végrehajtási vagy nem teljesítési záradékról van szó. Ez végeredményben azt tartalmazza, hogy mindkét fél jogosult arra, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon, amennyiben a másik fél az alapvető elemeket tartalmazó záradékot nem tartja a tiszteletben. Tehát alapvető kötelezettség illeti meg mindkét felet az emberi jogok tiszteletben tartása tekintetében, és megfelelő intézkedéseket lehet hozni, amennyiben a másik fél ezt nem teszi meg. Ebben a tanulmányban 11 ajánlást fogalmaztam meg, ezek a 22-23-as oldalon szerepelnek, nincsenek megszámozva ebben a jelentésben, egy későbbi változatban már meg lesznek számozva. Szeretnék ezeken átfutni, és eh, röviden kommentálni ezeket. Tehát az első két eh, ajánlás arra vonatkozik, hogy eh, milyen ennek a mm, záradéknak a lefedettsége. 95 óta, pontosabban 1995-ben a tanács elfogadott egy formális politikát, amelynek ért érdeki, amelynek értelmében az összes jövőben megkötött együttműködési megállapodásba és kereskedelmi megállapodásba bekerül ez az áradék. Felülvizsgálta ezt a politikát 99-ben, és most elegendő, hogy ez a záradék bekerüljön egyfajta keret együttműködési, együttműködési keret megállapodásba. Az első kérdés, tehát amelyet felteszek a tanulmányban, az, hogy ez vajon jó-e így. Nyilván ennek politikai indoka van, hiszen amikor tárgyalásokra kerül sor egy olyan országgal, amely nem szeretne feltétlenül ilyen záradékot beilleszteni, megnyugtatható az ország, hogy ne aggódjon, nem kerül sor a beillesztésre, hiszen ez egy egyértelmű együttműködési megállapodás. Ugyanakkor ez gyengíti a záradékot. Az én következtetésem, amikor megvizsgáltam a helyzetet, az az, hogy nem gyengíti ez a záradékot minden egyes esetben, méghozzá két okból. Egyfelől általában van egyfajta összekötő záradék, ami egyfajta passarel záradék. A Kariforum partnerségi megállapodás egy jó példa, amely összeköti, összekapcsolja a kotonúi megállapodással. Tehát az emberi jogi záradék még mindig vonatkozik. Ugyanakkor más esetekben, mint a szingapúri megállapodás, ott nem feltétlenül biztos, fontos, hogy ez az összekötő záradék működik-e. A második indok pedig, hogy igazából ez nem is baj, hiszen amikor egy együttműködési megállapodásban lehetségessé válik bizonyos intézkedések meghozatala, akkor az Európai Unió számára lehetséges megfelelő intézkedéseket hozni, úgyhogy bármilyen fajta egyéb kötelezettséget felfüggeszthet, függetlenül attól, hogy azok szerepelnek egy kereskedelmi megállapodásban. A magyarázat az, hogy ha az emberi jogi záradék megfelelő intézkedések meghozataláról rendelkezik, nos minden egyes megállapodásban, amelyet 93 óta megkötöttek, az emberi jogi záradék biztosította az ilyen megfelelő intézkedések elfogadását, ugyanakkor voltak korábban megállapodások, amelyeknél ez nem volt elmondható, és ez az összekötő elem, amely az együttműködési megállapodást összeköti a kereskedelmi megállapodással, vizsgálatot érdemel, ugyanis nem biztos, hogy ez az összekötő elem gondoskodik erről. Három országról van szó, India, Mongólia és Sri Lanka. Mindenki nyilván tisztában van azzal, hogy hamarosan sor kerül az Indiával való szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, legalábbis a tárgyalások folynak. A parlamentnek ezért meg kellene vizsgálnia ezt az összekötő záradékot az Indiával való megállapodás tárgyalása során. Biztosítani kell ugyanis, hogy ezáltal lehetővé válik megfelelő emberi jogi záradék, megfelelő intézkedések meghozatalára. Nem lehet ezt magától értetődőnek tekinteni, és nem titok nyilván, hogy India nem ragaszkodik az emberi jogi záradékhoz. Minden egyéb esetben, beleértve a közelmúltban megkötött társulási megállapodásokat, például a Kanadával megkötött megállapodást, úgy tűnik, hogy a politika nem változott, és a záradék standard megszövegezése változatlan, és semmi ok nincs, ami miatt aggódni kellene, de azért a parlamentnek oda kell figyelnie, főleg azért, mert vannak országok, amelyek a pozíciója rendkívül erős. A következő ajánlások arra vonatkoznak, hogy az emberi jogoknak, az emberi jogok, illetve a demokratikus elvekkel, elvekről szóló előírásoknak meg kell felelni. A lényegi kérdés itt az, itt, hogy az, hogy az alapvető elemeket tartalmazó záradék elég jó, rendkívül átfogó. Tudom, hogy bizonyos időközönként a parlament állásfoglalásokat fogadott el, amelyekben azon rendelkezett, hogy ki kellene egészíteni ezen záradékokat. Én azonban ezt úgy látom, hogy általánosságban véve a záradék elég széles körű, lefed, lefedi gyakorlatilag az összes emberi jogot, illetve demokratikus alapelvet nem arról van szó, hogy bizonyos emberi jogokat kellene beilleszteni ebbe, hanem frissíteni kellene ezt, hogy lehetőség, lehetővé váljon az, hogy az Európai Unió és partnerei új emberi jogi kötelezettségeket is felvállaljanak a jövőben. Tehát ilyenfajta kötelezettségeket kellene beépíteni az emberi jogi záradékba. Ajánlom azt javaslom, hogy a jövőre nézve változtassák meg a szöveget, például a koreai megállapodás kapcsán, mert ott nem csak az emberi jogokra és az demokratikus alapelvekre kell hivatkozni az emberi jogok egyetemes nyilatkozata alapján, hanem más egyéb nemzetközi eszközökre is utalni kellene. Tehát a jövőben ezt érdemes volna átszövegezni. És egy további javaslat, amelyet a parlament a közelmúltban megfogalmazott, az az, hogy bővítsük az alapvető elemeket tartalmazó záradékot, hogy bizonyos benchmarkokat beépítsünk egyes országokra nézve. Szerintem nem lenne megfelelő bizonyos benchmarkokat beépíteni egy keretmegállapodásba, de miért ne lehetne bizonyos benchmarkokat ország specifikusan megfogalmazni egy párhuzamos megállapodásban. Abban a megállapodásban lehetne felsorakoztatni ezen kötelezettségeket, így biztosítanánk a rugalmasságot is, de alapvetően ez egy szövegezési kérdés. Egy másik ajánlás pedig arra vonatkozna, hogy bővíteni kellene az alapvető elemekről szóló záradékot, és be kellene építeni a vállalatok társadalmi felelősségvállalását is. Erre vonatkozóan a jelentésemben azt fejtem ki, hogy talán nem az emberi jogi záradékban volna ennek a helye, hanem egy különálló záradék kellene, hogy megfogalmazza a vállalatok szociális felelősségvállását. Én arra következtetésre jutok, hogy egy átmeneti záradék három dolgot érhet el egyfelől, önmagában véve is hasznos lehet, hiszen egy partnerországot arra ösztönözhet, hogy maga is elfogadjon ilyen jellegű szabályokat, ami mindenképpen hasznos lenne. A vállalati felelősségi záradék pedig még gyakorlati haszokat, hasznokat hozhat, azt a célt elősegítve garantálva, hogy a saját, az Európai Unió saját vállalati felelősség ezekhez fűződő érdekei és vállalásai nevezesenek az EU gazdasági helyzetének gyengüléséhez harmadik országokban. Ez az egyenlő szabályok, mindenki egyenlő szabályok megteremtésének célja, és ez nagyon fontos, hogy összefügg ez záradékkal, nem szabad alábecsülnek fontosságát. A harmadik cél egy kicsit titokzatosnak tűnik, és a szakiradalom is foglalkozik ezzel a témával, miszerint a vállalati felelősségzáradék hatással lehet azon egyensúly megteremtéséhez, amely a befektetési kötelezettségeket hozzáigazítja egy fogadó ország ö, sajátságaihoz. Jelentésemben ezt jobban kifejtem. Szerintem ezt a célt nem lehet az árad, ezen záradékokkal jól elérni. A abban, hogy egyes szereplők hogyan értelmezik a normákat, ezt nem tudjuk ezzel irányozni. A jelentés javaslatot tartalmaz e, e záradék miben létéről. Végül is alkalmas lehet az eszköz, de további vizsgálatot igényel azt, hogy ezt, ennek mikéntjét meghatározzuk, de ezt nem, ezzel nem sok időt töltöttem itt. A harmadik terület a monitoring az emberi jogi kötelezettségvállalások figyelemmel kísérése, beleértve az újakat is. Erről az imént beszéltem. Itt a fő ajánlásom abban áll, hogy minden megállapodás, amely emberjogú jogi záradékot tartalmaz, hozzon létre egy emberjogi bizottságot is észlehető és látható, hogy az Európai Unió kereskedelmi szerződése egy SPS tárgyában nagyon sok szakbizottságot hoztak létre. Származási ország, vám intézkedés egyéb témákban nagyon sok bizottságot állít fel, maga a megállapodás, és aztán a közös tanács pedig további adhok bizottságokat állíthat fel. Ám soha nem jött létre állandó emberjogi bizottság ezen megegyezések végrehajtásában, és ez egy anomália, Tekintet arra, mennyire fontos az emberi jogok érvényesülése a kereskedelmi megállapodások végrehajtása során, számomra eh, szerintem elég világos eh, annak az ajánlásnak, amiben léte, hogy ez egy, az Emberi Jogi Bizottság bizony állandó eh, eleme kell legyen a, követ, a jövő kereskedelmi megállapodásainak. Hogy mi legyen a feladata ennek a bizottságnak, no, szerintem döntéshozott a jogokat nem kéne adni neki, de ajánlási, ajánlatételi jogokat feltétlenül. Fel kéne hatalmazni arra, hogy a végrehajtásra koncentráljon, arra, hogy az emberi záradék végrehajtásában mit tesznek a partnerek, és különösen non helyzetek legyen figyelemmel, ahol a megállapodás végrehajtása, tehát a kereskedelem befektetési vagy szerzői jogvédelmi témák végrehajtása negatív hatása van az emberi, emberi jogokra, vagy az ott országban más, vagy máshol. Tehát ez, ez a monitoring szerep hárulna az Emberi Jogi Bizottságra, és a tanácsot hatam, fel arra, hogy lépjen, amelyben szükséges. Aztán a monitoring is fontos tevékenység. Az új GSP szabályozásból vettük ezt át, azt a lehetőséget, hogy a bizottság, vagy az IES jelentést tehet a parlamentnek két évenként az emberi jogi záradék pontjainak végrehajtásáról a megállapodás keretein belül. A negyedik területe az ajánlásoknak az emberi jogi záradék betartatásáról szólna. Itt a jelenlegi rendszer úgy működik, hogy az áldékok betartatása teljes mértékben a tanács és a bizottság hatáskörébe esik, a parlamentnek nincs szerepe, sem a civil szervezeteknek, sem egyéneknek nincs szerepe ebben a körben a végszó, tehát az emberi jog záradék végrehajtására vonatkozó végszó, úgymond, végső felelősséget nem rajzolnám át ajánlásaimmal, de azt konkrétan ajánlom, hogy fogadjanak el egy olyan szabályzatot a rendes jogalkotási folyamatban, a jelentésben elemzem is, hogyan lehet ezt megcsinálni, szerintem lehet, van erre jogi lehetőség, tehát fogadjanak egy olyan szabályozást, amely alapján egy beindító mechanizmus ö, indulna el akkor, hogyha egyének, a civil szervezetek, parlament vagy társulások vizsgálatot kérnek a bizottság vagy az EES részéről, emberjogi, emberjog, az emberi jogok megsértésének vágya felmerülésekor. Mert ha elindul egy ilyen vizsgálat, akkor nagyobb a lehetőség arra, hogy a záradékot életbe léptessék. 23, az elmúlt 20 évben 23 esetben alkalmazták vizsgálatok során a záradékot. Minden esetben súlyos politikai instabilitást váltotta ez ki, ezt a vizsgálatot Ákácsi országban. A tanács szempontjából vizsgálva az emberi záradék nem annyira emberjogi, hanem inkább politikai jelleggel működő intézkedés. 2009-es dokumentum majd a tanács új szakpolitikáját tartalmazta a emberjogi vészáradékok témájában. Nem azt a címet viselte, hogy emberjogi vészáradékok, hanem politikai vészáradékok. Ez magáért beszél. Holott az első, csak a másodiknak egy alrendszere lehetne és azt is magával hozza, hogy az emberjogi záradékot nem aknázzák ki kellőképpen a végrehajtás során. Egy olyan szabályozás létrehozása, amely elindíthatná a vizsgálatot, melyet egy más EU intézmény vagy egyének panasza válthatná ki, valószínűleg javítaná az áradék végrehajtásának. És persze nem a semmiből született ez a javaslat, hanem egy modellből vettem át, amely az Egyesült Államokban és Kanadában működik, és Csillében az E3 ország NAFTA megállapodásai körében mindig szerepelt az a lehetőség, hogy a, ott az esetben a, a munkajogok érvényesülése vonatkozó egyéni panaszokat megvizsgálják. 47 esetben indult vizsgálat, és vezetett cselekvéshez a végrehajtó hatalom részéről. Tehát ezen gyakorlati példák alapján, a nagyvíz túloldalán levő barátaink tapasztalati alapján eh, fogalmazta meg ezeket az ajánlásokat. Aztán a végrehajtás témájában is megfogalmaztam ajánlásokat. A betartatás, betartás egy nagyon széles körű fogalom. Az emberjogi záradék eredete és a olvasatnak a jelentés elején egyfajta szankciózáradékként is értelmezhetőek ezek részben. Még az emberi jogok megsértése nem mindig függ össze azon megállapodásokkal, amelyekben konkrétan elhelyezkednek ezek az áradékok. Ám a kereskedelmi megállapodásokban nyilvánvaló, hogy egyes esetekben tehát nagyon gyakran a kereskedelem vezethet jogsértéseket, és vannak olyan extrém esetek, hogy a kereskedelmi vállalások betartása önmagában vezethet emberjogi problémákhoz. Hallottunk el ilyenfajta vádakat, mindenki előtt jól ismertesek ezek a vádak. Egy kereskedő megállapodás végrehajtása és az abból származó kötelezettségvállalások a különféle liberalizációs lépések sokszor emberjogsértésekhez vezethetnek. Ez problémát jelent, különösen az emberi záradék fényében jelent ez problémát, mely benne van ezekben a megállapodásokban. Úgyhogy két fő ajánlást fogalmazok meg ezen esetekkel kapcsolatban. Tehát nem az általános, a másik fél általános jogsértésével, hanem e- sokkal konkrétabb, kisebb körrel kapcsolatban. Lehet, hogy a másik fél nem is felelős ezeket a cselekményekért. Ahogy a szakbizottság elnök nagyon helyén valóan mondotta, az Európai Unió Szerződés 21 cikke alapján az Európai Unió kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítsa azt, hogy harmadik országban ne történjen emberjogsértés saját szakpolitikájának betudhatóan, belértve a kereskedelmi politikát is. Ez az EU saját érdeke is tehát. Tehát nem csak a, a, a jogsértések konkrét ügye ez. Az egyik ajánlásom egyrészt az első lépésben egy kétoldalú cselekvés, a közös tanács részéről, a kereskedelmi megállapodás keretén belül, hogyha van nehez hatáskör, nem minden esetben van nehez hatáskör, de ha van, akkor függesse fel a megállapodatból származó kötelezettségvállalást, hogyha ez nyilvánvalóan az egyik fél számára emberi problémákat vált ki. Nem minden megállapodásban van erre lehetőség. A második kötelezettség, ajánlás, ez a 11. ajánlás, az utolsó a sorban. Ez szerint a kereskedelmi megállapodásban ki legyen egy új záradék, amely megteremti az egyoldalú felfüggesztés lehetőségét, vagy mondjuk így az egyoldalú cselekvés az egyik fél részéről egyoldalú intézkedések elfogadásának elfogadását teszi lehetővé, hogy ezáltal teljesítse az emberi zárdékból származó kötelezettségeit. Magát értetőnek tűnik ez, de nem az. Mindjárt elmondom egy példa kapcsán. Mindannyian jól tud, ismerik talán a kereskedelmi megállapodások általános kivételeinek rendszerét, amely a 30-as években kötött amerikai-mexikai megállapodásból származik, és a leghíresebb a GATT ez a 36-os cikkében is szerepel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek, amely lehetővé teszi a feleknek, hogy elfogadjanak olyan intézkedéseket, amelyek az emberi egészség, átegészség, az életvédelme, a közmorál érdekében szükségesek. Hogy a környezetvédelme is sorolhatnám. A javaslatom 11-es ajánlásom az lenne, hogy egy új sort tegyünk ezen általános kivételekhez, amely pusztán azt mondaná, intézkedések annak érdekében, hogy megfeleljünk az emberjogi kötelezettségeknek, vagy az emberi jogoknak egész egyszerűen. Hogy miért nem volna ez olyan radikális változás? Nos, azért nem, mert vannak olyan korlátozások, bármely jogok, jog gyakorlásában, amelyek az általános kivételek záradékában szerepelnek, amelyek visszaélést a, hivatottak meghatározni. Tehát nem lehet indokolatlan diszkrimináció, nem nevezethetnek ezek. Ezek mindenki számára világosan érthetőek, mármint a kereskedelmi jogászok számára, és ez, ez én területem, és nem születtek olyan vádak, hogy ezen záradékkal visszaéltek volna a nemzetközi gyakorlatban. Nem is látom okát, hogy miért, ne, miért élnének vissza ezzel két oldalú szinten. Hiszen ez csak azt tenni lehetővé, hogy olyan intézkedés szülessen, amely révén az egyik fél az emberi jog, emberi jog védelméből származó kötelezettségének tudjon felelni, és az Európai Unió működésre szóló szerződés 27 szike szerint is meg lehet jelenteni ezeket a kötelezettségeket a kereskedelmi megállapodásokban. Végső megjegyzésem és gondolatom. Az Európai Parlament mit tehet és mit kell tegyen ez az ügyben. Többféle formát ölthetnek ezek a cselekvések. Először is a parlamentnek egy együtt új hatásköré vannak a jogalkotásban. Egyetértési joga van, a, ez megjelent az EU-koreai kereskedelmi megállapodás záradékaiban is. Tehát az EP ezt a hatáskörét, új hatáskörét alkalmazhatja annak érdekében, hogy újra újraírassa ezeket az áradékokat, hiszen az én ajánlásaim ezt sok esetben megkövetelik. Ezt, ha a parlament akarja, megteheti. Van rá hatásköre. Ha ez nem volna végrehajtható, vagy nem volna kívánatos, akkor van egy úgynevezett puhább opció. Az a szabály, amelyet korábban említettem, mert lehetővé teszi, hogy egy kiváltó, egyedi kiváltó indító cselekvés szakszervezet, civil szervezet, akár egy magánszemély kezdeményezésére ezt a rendes jogalkotási eljárásban el lehet fogadni, ezt a szabályt. Felmerül a kérdés, hogy az EU-nak van erre hatásköre, vajon beavatkozás volna ez abba, amit sokan sokszor a tanács kizárólagos hatáskörnek tekintenek a szerződések. A 289-es cikk szerint. Szerintem nem sérti ez, abszolút lehetőség van erre. És az utolsó gondolat, a parlament beleegyezésőgelt alkalmazhatja a megállapodás megkötése előtt már, megkövetelve az emberi jogi ö, vállalások javítását a harmadik ország részéről. Persze, mihez a megállapodás megkötetett a parlament a mostani rendszerben elveszti minden hatáskörét. Tehát így módon semlegesítik a megkötött megállapodások a parlament hatáskörét. Így módon a beleegyezési hatáskör egy bizonyos pontig működik, azon túl nem, ezért kell ez áradékot újra fogalmaztatni sok esetben. Ezért van jó, hogy olyan szabályt fogadnának el, amely révén a parlament visszatérne a, arra a pályára, ahol ellenőrizheti nem csak a, meg, a, a, a megállapodás megkötés előtt, hanem után is az emberi jogok betartását és a vonatkozó záradék végrehajtását. Köszönöm, van a kérdésük, válaszolok. Elnök, köszönöm szépen ezt az egyértelmű, nagyon jól felépített előadását a tanulmányjal kapcsolatban, és az ajánlások ismertetését. Ki szeretne hozzászólni? Kérdéseket feltenni. William Dartmouth? Elnézést? Az elnök elnézést kér. Elnézést kér az elnök. Bartel professzor úr, nagyon örülök, hogy Cambridgeből itt találkozunk, hiszen én magam is Cambridgeből jöttem. Természetesen Cambridge a világ legjobb helye, de ezt én magam mondom. Nos, rendkívül aggaszt engem az ön következtetéseinek bizonyos része, hiszen én olyan visszajelzést kaptam nagyon sok nagykövettől, hogy egyre komolyabb probléma az emberi jogok záradékával kapcsolatban, hogy ezt a megállapodásokon keresztül próbálják rájuk erőltetni, és egyértelmű, ami az Ákácsi országokat illeti, megsértik ezen záradékokat, de eléggé fejlett például Kanada, területén is itt ez aggasztja őket. Japánnal kapcsolatban a halálbüntetés az, ami aggasztó. Új-Zéland attól tart, hogy az összes megállapodás elveszítheti, hogyha az emberi jogi záradék megjelenik. Tehát azért aggaszt ez engem, mert az az érzésem, és mindig ezt mondom a szakbizottságban is, hogy a kereskedelmi megállapodásban kereskedelemről kellene beszélni munkahelyekről, beruházásról, gazdaságról. Esetleg felmerül annak a veszélye, hogy eltérünk ettől a fő céltól. Nem azt mondom, hogy az emberi jogoknak nincsen érvényessége, én ebben hiszek, de fennáll annak a veszélye, és ön azt javasolja, hogy szigorítsuk meg az emberi jogi kritériumokat. Én attól tartok, hogy hogyha ezt akarjuk, akkor nem lesz több kereskedelmi megállapodás. Indiában 7 évet tárgyalunk, a TTIP 6-7 évet vesz majd igénybe, 10 év lesz akkor? Akkor 10 évig is várhatunk, és nem lesz kereskedelmi megállapodás. Tehát azt javasolnám, és rendkívül aggaszt ez engem, hogy, hogy itt egyfajta imperialista nézőpont jelenik meg, mint hogyha mi akarnánk diktálni, diktálni azzal kapcsolatban, hogy a kormányok mivel foglalkozzanak hogy a kormányok hogy foglalkoznak az emberi jogi kérdésekkel. És el kell, hogy mondan, mondjam, hogy Ukrajnában ismerem Ukrajnát, a Krímet, az orosz flottát. A geopolitikai kár, amely abból ered, hogy a kereskedelmet próbáljuk terjeszteni, és a kereskedelmen túlmenően politikai aspektusokat is, Nézzük meg, hogy mi volt erre az orosz reakció. Én itt látom ezt veszélyesnek. Kérem, hogy térjünk vissza arra, hogy a kereskedelemmel, kereskedelemmel foglalkozzunk, és az európai munkahelyek teremtésével. Elnök mikrofonon kívül William Dartmouth. Rendkívül nagy érdeklődéssel hallgattam ezt az előadást, és én az Oxfordi Egyetemről származok, úgyhogy kicsit más oldalról közelítem meg a kérdést, és másként vélekedek arról, hogy a Cambridge Egyetem mennyire a világ közepe. Azt szeretném elmondani, hogy és az elnök úrtól ezt az elmúlt öt évben sokszor hallhattam, mindig azt kérő, hogy a lehető legpontosabban fogalmazzunk, hogy a Lisszaboni alapszerződésben van emberi jogi záradék, és ez hitelesít mindent. Nos, felmerült-e az, hogy ezen emberi jogok, jogi záradékok azért jelennek meg, mert egyfajta szándéknyilatkozatként kell ezeket értelmezni, és nem igazán szerződésben kötelező jellegű záradékról van szó. Az emberek azt gondolhatták, hogy egy Cambridge-i tudós azt fogja gondolni, hogy egy ilyen szándéknyilatkozat minden veszőjét és pontját be kell tartani, és hogy innentől, hogyha ez egy kereskedelmi megállapodásban megjelenik, akkor onnantól nem fogják olyan lelkesen aláírni azokat, mint korábban. Nos, ön nagyon okos ember, ezért felmerült bennem, hogy ezt figyelembe tudja elvenni rendkívül részletes ajánlásaiban. És van még két kérdés. Azt mondta, hogy a parlament tegye ezt és tegye azt. Nos, a parlament ugyan mi úgy gondoljuk, hogy ez nem demokratikus testület, mégiscsak képviseleti testület, és a jelenlegi politikai felépítése a parlamentnek nem egy olyan ö, szervezet, ami mindig ugyanolyan marad, mint amilyen most. És a májusi választások után talán kiderülhet, ö, hiszen július 1-től megalakul az új parlament, hogy egészen más lesz az összetétele, mint a mostani parlamentnek, és lehet, hogy nem fog annyira tetszeni majd önnek az, hogy a parlament mit tud elérni, és mit akar elérni. Egy további kérdés, egy specifikus, konkrét kérdésem lenne, a 23. oldal D pontja. A civil társadalom képviselői. Nos, hogy ők mit tehetnek? Egy mechanizmus, amely szerint kéremekkel fordulhatnak, és a bizottság köteles ezt követni. Nos, a civil társadalom képviselői, önök is tudják, rendkívül jó, kiváló brit képviselők, egy nagyon híres brit szocialista, Tony Benn, aki a múlt héten halt meg, azt mondta, hogy csak a szakszervezeti képviseletek fontosak Nos, nem tudom, hogy itt akkor szakszervezeti képviselőkre gondol, vagy kik azok a civil társadalmi képviselők, akikre ön itt utal. Ez egy eléggé tágfogalom. fogalom. Ön egyszerűen csak küldöttekre, bármilyen intézet küldötteire gondolt itt? És az utolsó kérdésem, ami arra utal, amit jobbomon található nagyra értékelt kollégám mondott. Rendkívül hasznos ez a glossárium, az anyagban. A parlament Tajikisztánnal írt alá megalapodást, Turkmenisztánnal, Irakkal és más közép-amerikai országgal hát az ön által javasoltak alapján ez soha nem történhetett volna meg, és további tárgyalások várhatók Kínával, Belarusszal, Iránnal, Szíriával. Ez sem történhet meg. Azerbajdzsánnal és Kazaksztánnal folynak a tárgyalások, ezt akkor fel kellene gyorsítani, hogyha bármit az önök ajánlásából végre akarnak hajtani. Az önjavaslata az, hogy a kereskedelmi, szabadkereskedelmi megalapodás jó dolog Európa számára, ön pedig nagyon komoly feltételekhez köti azt, hogy a jövőben bármilyen kereskedelmi megalapodást alá lehessen írni. Még egy utolsó felvetés. Azt hiszem, hogy arra utalt, hogy az az érzésem, hogy ausztráliai a kiejtése önnek, legalábbis hát a déli féltekéről. Az én feleségem ausztráliai, úgyhogy rendkívül nagyra értékelem természetesen ezt a területet, csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ez tény, hogy Új-Zélandnak van Kínával kereskedelmi megállapodása, az EU-nak nincsen. Amit ön javasol, az nagyjából kizárja annak a lehetőségét, hogy az EU-nak bármikor kínai kereskedelmi, Kínával kereskedelmi megállapodása lenne, amennyiben ez gazdasági szempontok alapján kívánatosnak tartjuk. Elnök, nos, nem egy brit vitáról van itt szó természetesen, de mivel Tony Bent említette, szeretném, hogyha emlékeznénk rá, hiszen Tudom, hogy rendkívül aktívan dolgozott a Labour Partin, a Labour párton belül, és ezért nagyra becsüljük az ő életét és munkásságát. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezen rendkívül értékes előadásáért. Azt gondolom, hogy az emberi jogok nagyon fontos részét képezik minden kereskedelmi megállapodásnak, és nagyon érdekel engem az, hogy hogyan lehet ezt valóban végrehajtani, ami a monitorozást, a behajtást és a végrehajtást illeti három olyan kérdés, amely engem rendkívüli módon érdekel, hiszen személy szerint azt gondolom, hogy a parlament jogosan nagyon nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy biztosítsuk, hogy az emberi jogi záradékok bekerülnek a kereskedelmi megállapodásba, de nem monitorozzuk annyira részletesen, hogy mit tesznek utána ezekkel, és azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos gyakorlaton kellene javítani. Kolumbiával kezdtük, és azt hiszem a jövő héten megy egy delegáció Kolumbiába, ahol az emberi jogi úti tervet ellenőrzik, és ez működő képes, ezt akarják ellenőrizni, és ez rendkívül pozitív dolog. Ami a monitorozást illeti, ez a második kérdés, a vég... az érvényesítés egyelőre szinte lehetetlen. Ugyanazon országnál maradnánk, ez csak példa, Hét éven keresztül közöttünk azért, hogy a bizottság megnyisson egy vizsgálatot a kolumbiai GSP Plus és az emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatban, és természetesen panaszok születtek, és kiderült, hogy nem felelnek meg ezen feltételeknek. Az Egyesült Államok modelljéhez lehetne közelíteni, de az előadótól azt szeretném kérdezni, hogy az Egyesült Államok beli rendszert tudja értékelni, hogy az mennyire működik, hiszen papíralapon működik, de nem biztos, hogy a gyakorlatban jobban működik, mint az Európai Uniós rendszer. Végül pedig, ami a végrehajtást illeti. Gondolom itt is felmerülnek ötletek, hogy milyen példát hozhatnék fel. A szabadkereskedelmi megállapodás akár emberi jogi visszaélésekhez is vezethet. Hogyha erre vonatkozom bármilyen példája lenne, azt nagyon szívesen meghallgatnám már eddig is erre utaltam, de nagyon fontosnak tartom, hogy megerősítsük azt a nézetet, hogy az emberi jogok, a kereskedelmi megállapodások fontos részét képezik. Nem az a kérdés, hogy ott legyenek-e a kereskedelmi megállapodásban, hanem az, hogy hogyan tudjuk őket betartatni. Elnök, köszönöm. Helmut Scholz. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan elmondta, én is szeretném megköszönni ezt a nagyon jól felépített ismertetést a tanulmányról. Messze menőleg egyetértek az eddig elhangzott észrevételekkel, bár lehet, hogy bizonyos tekintetben ellentmondok a brit kollégáimnak, ami azt hiszem nem leglepő. Szeretnék visszatérni bizonyos általános aspektusokra, hiszen mi politikusok vagyunk, és amit hallunk, az ilyen vitákat össze kell kapcsolnunk azzal, hogy hogyan tudjuk nyomon követni a megállapodások végrehajtását. Volna három-négy kérdésem a bizottsághoz. A bizottság minden bizonyal szintén hallotta ezt az ismertetőt, Bartels úr előadását. Úgyhogy szeretnék visszatérni az alapvető elemek záradékára. Az EU 95 óta alkalmazza ezt a megállapodásaiban, és itt van most előttünk egy javaslat arra vonatkozóan, hogy bővítsük ki, terjesszük ki ennek a hatáját, nem csak az egyetemes, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatára, hanem egyéb eszközöket is le kellene fednünk. Az UNHCR-en belül folyik a vita Genfben arról, hogy hogyan lehetne egy, egy egyetemes nemzetekkel átnyúló együttműködést, egyfajta szerződést, megállapodást megkötni. Azt szeretném kérdezni, hogy egyetérte ezzel az elgondolással, és azzal, hogy ki kellene bővíteni az alapvető elemek száradékát, illetve kellene ezt frissíteni. mire számíthatunk a következő megállapodások során, például ugye a Mexikóval megkötendő megállapodásnál. Ez az egyik. Másodszorban csak a bizottság kezdeményezheti ezt, úgyhogy egy kezdeményezést terjeszt a tanács elé. Ez azt jelenti, hogy a tanács dönthet arról, hogy megteheti ezt, de mit jelent ez, hogy tehet? kötelező ezt megtennie, többségi döntés szükséges ehhez, mire van szükség ehhez, és ki dönti el, hogy mi minősül, hogyan definiálható egy, a megfelelő intézkedés. Ami pedig a, az emberi jogi záradékokkal kapcsolatos biztos, bizottság végre létrehozását illeti, szeretném tudni, hogy ez eltére majd a jelenleg folyó párbeszédektől, és rendelkezik-e majd valamilyen kiegészítő hatáskörrel, amit Dartmouth úr az imént elmondott ugye az emberi jogokról, illetve arról a képességről, hogy kereskedelmi megállapodásokat kötünk, de amikor például a bangladesi textilágazatban dolgozók sorsáról beszélünk, ez őket érinti-e, egyfelől, másfelől pedig nálunk a piacokat is. Tehát természetesen minden megállapodás kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan képzeljük el a termelést, a fogyasztást, milyen feltételek mellett, és mit jelent egy kötelező elem a kereskedelmi megállapodásokban. És Bartels úrhoz is volna egy kérdésem. Ugye a tanulmányt olvasva említ egy hazai tanácsadó csoportot, ugye említi a kolumbiai és a perui megállapodást, valamint az ott szereplő záradékokat. Ezek azonban eltérjek a koreai megállapodástól. Mire gondol egészen pontosan? Ki tudná fejteni ezt egy kicsit részletesebben? mert azt hiszem, hogy parlamenti képviselőként fontos volna ezt tudnunk a jövőre nézve. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még mielőtt meghallgatnánk a bizottságot, én is szeretnék néhány megjegyzést tenni. Először is már bejelentettem délelőtt, hogy következő az Európai Unióban a munkajogi záradékról szól, ezért mondom ezt Bartels úrnak, és tartalmaz egy fejezetet az emberi jogi záradékokról, nem csak a kereskedelmi megállapodásokban, hanem a GSP Plus rendszerben is mondanom sem kell persze, hogy egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy az emberi jogi záradékokat terjesszük ki, ez nem férhet kétség. Ugyanakkor engedjék meg, hogy belebújjak az ördög szerepébe, és felvessem azt, hogy mi lenne, ha ellenezném ezt. Először is, elképzelhető-e, az emberi jogi záradék kiterjesztését végrehajtani, hiszen úgy tűnik, hogy az emberi jogi politika a közös külpolitika részét képezi, nem pedig a kereskedelem politikához tartozik, ami azt jelenti, hogy a tanács, aki definiálja és alakíthatja ezt és az egy hangú döntéshozatal mellett van-e remény arra, hogy a tanács döntést hoz ebben a kérdésben, illetve egyetérte majd ezzel a megközelítéssel. És így elképzelhető-e, hogy kiterjesszük és, bő, és megerősítsük az emberi jogi záradékot a kereskedelmi megállapodásokban. Ami pedig a kereskedelmi partnereink ellenállását illeti, tudjuk, hogy Ausztrália például nem volt hajlandó kereskedelmi megállapodástról tárgyalni velünk az emberi jogi záradék miatt és a demokrát, demokrácia záradék egyéb vonatkozásai miatt, nem azért, mert nem kívánnák tiszteletben tartani az emberi jogokat, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy ez a szuverenitásokat támadja, vagy túlzás az Európai Unió részéről, hogy megleckésztesse vagy kioktassa Ausztráliát emberi jogok kérdésében. Hogyan viszonyulunk tehát olyan országokhoz, mint Ausztrália vagy más országok? Hogyan akarunk bővíteni egy olyan záradékot, amelynek vonatkozásában már jelezték, hogy nem kívánják ezt támogatni? Tehát a végrehajthatóság a kérdés, és egyáltalán előnyöse, ha kibővítjük és megerősítjük az emberi jogi záradékot, hiszen ha az emberi jogi záradékokat beépítjük a kereskedelmi megállapodásokba, ezáltal vegyes megállapodásokká válnak. Vagyis a kereskedelmi megállapodás már nem az Európa Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, tehát nem az Európai Parlament és a Tanács dönt kizárólagosan, többségi döntéshozatal által a tanácsban, hanem a tagállamok kezébe helyeződik át, és bármely parlament megvétózhatja, bármely kormány megvétózhatja ennek az elfogadását. Ahelyett, hogy többségi döntéshozatal alapján döntsünk itt és a tanácsban. Egyhangúságra volna szükség a parlamentek és a kormányok részéről 28 vagy talán 30 plusz tagállam részéről. Kérdezem, hogy ez az Európai Unió számára előnyöse? Előnyöse, ha a kereskedelem politika, ha a kereskedelmi politika bármely, hangsúlyozom, bármely tagállam parlamentjének vagy kormányának a túlszává válik. Ez a kockázat persze már így is fennáll, ehhez kétség nem fér, és eddig is tudtunk élni ezzel a helyzettel, de az az elképzelés, hogy kibővítjük az emberi jogi záradékot, talán a vétójogot is kiterjeszti, és a kérdés már nem tartozik az EU kizárólagos hatáskörébe. Ami pedig a végrehajtást illeti, a szerződés értelmében csak a tanács illetékes, amikor bármilyen nemzetközi megállapodás felfüggesztésére kerül sor. A nemzetközi megállapodásokban lefektetett előírások felfüggesztésében nem a parlament, hanem csak a tanács dönthet. Tehát mi mindenképpen a tanácstól függenénk. Természetesen lehetséges éppen a szerződést is módosítani, de ebben alig ha bízhatunk, vagy mégis. Tehát inkább arra kellene támaszkodnunk, ami a kezünkben van. A szerződés ugye hatályos, persze gyakorolhatunk nyomást a tanácsra, hogy függesse fel az EU kötelezettségét valamilyen kereskedelmi partner irányába, azért mert az megsértette az emberi jogi záradékot, de a döntés a tanács kezében van. Tehát azt hiszem, hogy azért elég komoly korlátokkal nézünk szembe. Bármilyen pozitív vagy kívánatos lehet, és csak támogathatom hogy kívánatos lehet az emberi jogi záradék bővítése, látok némi problémát a megvalósíthatóság terén. És ezek után a bizottsághoz fordulok. Snikor Simis úr. Yes, German, thank Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Ron Bartelsnek, a tanulmányát megírta. Jól ismert szakemberű a tudomány világában kereskedelmi jogi szakértőként. Sokat is publikált ebben a témában, úgyhogy mindig komolyan veszük, amit mond. Ami a, a dolog Cambridge-i vetületét illeti, én, nyár, én egy nyári egyetemen voltam ott, ez persze nem tudom, hogy engem Cambridge-i diákát tesz-e, de az Exeter Egyetemen végeztem, úgyhogy ezzel talán versenytársuk lehetek. No, mindezeken túl hadd említsem meg, a, hogy tájékoztassam neked a bizottság álláspontáról, bár inkább ez egy akadémiai vita most, egyfajta ötletbörze, és az a bizottság tagjainak hozzászólásai, meg az elnök hozzászólásai is ilyen, ilyenként rendkívül értékesek. A tanulmány, amelyről megint csak mondanám, hogy nem egy döntés, még semmiképpen csak egy tanulmány, helyesen és jól írja le a helyzet állását, az emberi jogi záradék alkalmazását illetően a kereskedelmi megállapodásokban, és aztán kiválóan taglalja azt is, hogyan lehetne javítani ezt a záradékot. Beszél az Európai Parlament ebeli szerepéről, és végül pedig ajánlásokat fogalmaz. meg. éppen most mondta ezeket. Azt semmiképp sem tartom feladatomnak, hogy Európai Parlamenttel foglalkozó fejezetet taglaljam, nyilvánvaló okoknál fogva. Inkább az általános ajánlásokat érinteném. Szerintem az elemzés lényege abban ragadható meg, hogy az emberjogi záradék része a képnek, sőt 20 éve része ez ilyen jellegű csomagoknak, és, és egyes képviselők hozzászólásra reflektálva mondom, és húzom alá, hogy az emberjog régóta a kereskedelem politika része, kötelező minden szakpolitikának honi vetületében figyelembe venni az emberi jogok érvényesülését, tehát mindig is része volt a teljes képnek. Persze fejlődött is az elmúlt húsz évben ez a vetület, senki sem mondhatja azt, hogy kiváló a, a, a mostanra kialakult záradék, lehet javítani rajta. Ami bizonyos ajánlásokat illet. Én személy szerint ezek közül némelyiket nagyon érdekesnek tartok, különösen azt, amelyik arról szól, hogy figyelemmel kell lenni az Indiával, Sri Lankával, Mongóliával kötendő együttműködési megállapodások, Éppen most tárgyalunk Indiával, ebben az értelemben nagyon aktuális kritikai megjegyzéshez, és ilyen, így kell értékeljük. Aztán az a javaslat, hogy a koreai FTA záradék lehet alapja a többi megállapodokban megjelenő záradéknak. Az elnök úr ö, beszélt róla, hogy ezeket az áradékokat megtárgyaljuk a felekkel, nem tudjuk, e, nem úgy, mint az egyoldalú preferenciás rendszerben, ahol, amit a GSP rendszerben, ahol mi mondjuk meg, hogy mi legyen az áradék tartalma. Ez esetben esetekben ö, ez egy tárgyalás ö, alapja, és a másik fél is el kell fogadja egy konkrét megfogalmazásban nyelvezetben, amit aztán alá is írnak, meg ratifikálnak is. Másik jellemző ezeknek az áradékoknak, hogy reciprok hatásuk, tehát kölcsönösen betartóak, nem a másik félre erőltetjük rá, és csak rájuk alkalmazandó az emberi jogi záradék, hanem ránk is érvényes ugyanaz. Ezért némelyik ajánlás némileg problematikus lehet, egyet említek, például a benchmarkok rendszere. Laura említette, hogy jó ötlet volna talán egy benchmark listát létrehozni, amelyhez mérni lehetne aztán az emberi jogi záradék érvényesülését. Nem is a megállapodásban lenne ez, hanem egy mellékletében. Persze, elméletileg, elfog, ha ezt tennénk, akkor el kéne fogadnunk a saját, az EU-n belüli emberi jogi helyzet mérésére egy benchmark rendszer. Szerintem erre még nem érett meg a helyzet nálunk. Aztán más ajánlások, például a CSR tárgyában ez is nehézségekbe ütközne, hogy kötelezőbb jellegűvé tegyük, valószínűleg nincs itt az ideje, hogy ennek technikai aspektusait most megvitassuk, ám ezzel kapcsolatban is vannak bizonyos fenntartásaink. Hiszen a CSR lényegéből adódik, hogy önkéntes jellegű. azt a javaslatot illetően, hogy jöjjön létre egy mechanizmus, mert révén a civil szervezetek panasszal élhetnek. A megállapodás keretein belül ez a mostani GSP szabályozásban érvényesül egy bizonyos megfogalmazásban, sőt a megreformált GSP-ben nagyobb szerepet kap a civil társadalom, meg a szociális partnerek, tagállamok és az Európai Parlament is. Ez konkrétan kifejti a szabályozás új szövege. Az, hogy az, azonban, hogy eh, ezt a megfogalmazást, amely egy oldalú megállapodásban szerepel, több oldalúba át lehet tenni, hát majd meglátjuk. Az, hogy konkrét utalás hiányzik, vagy egy szabály, a magánszemélyeket felhatalmazó szabályozás hiánya nem akadályozza meg a magánfeleket a panaszok benyújtásában. Két esetben, amikor visszavontuk a GSP preferenciákat a múltban, két ilyen eset volt, Burma Myanmar esetében és Fehér Oroszország esetében történt ez, mind a két esetet olyan panaszok alapján indítottuk el, amelyeket szakszervezetek nyújtottak be. Úgyhogy az, hogy nincs konkrét megfogalmazás, explicit megfogalmazás a szabályozásban a civil szervezetek szerepéről, nem akadályozza meg őket abban, hogy ilyen panaszsal éljenek, és ezzel beindítsák a vizsgálatot. Általában úgy gondolom, azt a kérdést kell talán föltenni, vajon az emberjogi záradék hatékony, eredményese működésében. Itt szerintem a szerző maga is válaszolt már, azzal, hogy lehet javítani rajta ugyan, de eredményes. És a múltban publikált cikkeit olvasva, és sokat publikált, 2000 novemberében publikáltál az emberi jog és a fenntartató fejlődés az EU megállapodásaiban felveted a kérdés, hogy vajon hatékonyak-e ezek a mechanizmusok, olvasom, idézem tőled, az EU vállalásai az emberjog és demokratikus elvek tekintetében igen, annak ellenére, hogy bizonyos tekint, nem mindenhol megfelelő a megfogalmazás, az emberi jogi záradék robosztus, rugalmas eszköz biztosítja azt, hogy az EU visszaléphessen bármely olyan vállalástól, amely megítélése szerint az emberi jogi elveket sérti a külső kapcsolatok vonatkozásában. Én pedig osztom ezt a publikált nyilatkozatát. Aztán az 23 er esetet idézett, mint Ákácsi országot érintett, ahol a záradék belépett. Említek még egy példát, mert bemutatja, hogy az EU lehet kreatív is, amikor az emberi meg kell védenie, és felfelfüggesszen kereskedő megállapodás emiatt, ez pedig bizonyos fejezetek felfüggesztése volt a két oldalon megállapodásban Szíriával, mert 1977-ben kötöttek, tehát mindezeket a fejleményeket megelőzően kötötték ezt a megállapodást még a felek, ám a preambulumon az áll, volt egy nyilatkozat, miszerint a felek közös ö, óhajukról adtak számot, miszerint baráti viszonyt szeretnének ápolni az ENSZ vonatkozó kartája szellemében. Pusztán ennyi állt a preambulumban, de ez épp elég volt ahhoz, hogy az EU ebbe kapaszkodva lépni tudott, amikor Szíria világosan nyilvánvalóan megsértette az ENSZ emberi jogi kartáját, amely egy preambulum szerint a kétféle együttműködésének alapja volt. Mielőtt lezárnám, még hozzátenném azt is, az elnök úr a végén nagyon érdekes, nagyon érdekes kérdést tett fel, hogy vajon ezek az áradékok milyen mértékben javíthatóak, modernizálhatóak, terjeszthetőek ki, anélkül, hogy fenyegetnék a kereskedő megállapodások elfogadásának rugalmas voltát. Nagyon jó gondolat, és hát nem is állítom, hogy volna válaszom rá. Szerintem ez a tanulmány alapvető kérdéseket tesz fel ezzel összefüggésben, hát magunkat, magunk önvizsgálatra is kényszerít bennünket. Mindenképpen nagyon elgondolkoztató ez a tanulmány mindannyiunk számára az, nem tudjuk mennyiben lehet vagy nem lehet ezeket az ajánlásokat elfogadni majd a jövőben, a jövő, egy jövőben feláll a parlament részéről, ezt majd meglátjuk, ha összeáll, feláll a parlament. Mindenképpen azonban nagyon jó irányba tett erőfeszítés. Az utolsó kérdést illetően pedig képviselő tette föl, hogy vajon az Európai Bizottság készen áll arra, hogy konkrét bizottságokat állítson fel. Mint mondottam, ezt mindig meg kell tárgyalni a kereskedelmi partnerekkel a, a, a megállapodás folyamatában, ám a bizottságok bármitről tárgyalhatnak, a, a kereskedelmi megállapodások végletesenek körében beleértve az emberi jogok érvényesülését is. És persze bármikor szívesen válaszolok további kérdéseikre. Dr. Bartels, um... Önök. Bartels professzor, a TTIP provokációként az Egyesült Államok bármikor beleegyezne abba, hogy emberi jogok záradék legyen a TTIP-ben? Válasz. Hálás köszönet mindenkinek ezen rendkívül széles körű észrevételekért, kérdésekért, felvetésekért. Nagyon nagyra értékelem azt, hogy amit én végeztem, az én munkám váltotta ki önökből ezen gondolatokat. Kicsit próbálok rendszeresen eljárni, de talán jobb, hogyha egymás után időbeni sorrendben próbálok megválaszolni kérdéseket, és majd lesznek átfedések ami Campbell Bannman képviselő kérdését illeti, ez volt az első, ha jól emlékszem. Elnök úr is kitért erre a kérdésre, és a bizottság is. Mit teszünk, hogyha egy kereskedelmi partner nemet mond? Sokan, ha nem mindenki tudja azt, hogy 97-ben Ausztrália és Új-Zéland is nemet mondott az emberi jogi záradékra, mert azt mondták, hogy nem tartoznak ezek a kereskedelmi megállapodásba. És a jelenlegi ausztrál kormányjal, és valóban ausztráliai vagyok, kevés esélye van annak, hogy ezt az álláspontot fenntartanák. Én persze nem tudok erre válaszolni, de két dolgot szeretnék elmondani, ami ehhez kapcsolódhat. Az egyik. Az elnök úr kérdés az volt, hogy hogy lehet ezt eladni vonakodó országoknak, hogyha el akarom adni, az egy másik kérdés már. És ezzel kapcsolatban nem foglalok állást, hiszen a tanulmányban nem ez volt az én szerepem. Úgy lehetne ezt eladni, hogyha azt mondjuk, hogy olyan kötelezettségekről beszélünk, ami mindenkire kötelező. Tehát ez egy érvényesítési mechanizmus, nem pedig új kötelezettségvállalás. Ami a képviselő kérdését illeti, természetesen nincsen nemzetközi jog a halálbüntetés ellen, a japán példára utalván. Mindenkinek, minden országnak joga van, hogyha a bizonyos megállapodásokkal kapcsolatban bizonyos fenntartásokat így megfogalmaznak. Tehát így lehetne ezt a fajta ellenállást egy kicsit felhígítani. Nos, persze úgy gondolom, hogy ez túlmegy a jelenlegi nemzetközi jogalapon, és el kell mondjam, hogy a bizottság hagyományosan azt mondja, hogy csak a hagyományos nemzetközi jogot tükrözi ez, szerintem nem. Egyszerű okból. Nem hiszem azt, hogy az, egyet, az emberi jogok egyetemleges nyilatkozata nem a hagyományos nemzetközi jogokkal megegyező, és amikor a demokratikus elvekről beszélünk, akkor ez még inkább igaz, hiszen nem mondható, hogy ez egy hagyományos nemzetközi jog lenne, vagy bármilyen szempontból egy nemzetközi kötelező jellegű jogalap, és hogyha ezt kötelezővé tesszük, akkor magasabb szintre emeljük őket. Tehát persze az ördög ügyvéde vagyok, és a képviselő úr nem biztos, hogy ezt ugyanígy értékeli. Akárhogy is mondjam, ez mindenképpen fontos kérdés, lehetséges, hogy egyfajta rugalmasságra van szükség, elmondani az országoknak, hogy itt semmi újdonság nem történik, és a koreai záradék ezért tetszik nekem, mert ez azt mutatja, hogy mi az, ami kötelező jellegű az záradékból, és mi az, ami már egyébként is kötelező jellegű volt, és semmi újdonságot nem jelent. Azt kell kiemelni, hogy az új érvényesítési mechanizmussal milyen változások következnek be, hiszen ezek természeten érvényesíthetőek, és a kérdés az, hogy egy adott ország egy ilyen emberi jogi kötelezettségvállalást, hogyha erős az érvényesítése, vállalnak-e? Ebben az esetben tehát az eljárás és a maga a tartalmi kérdés az külön választható, és ez már egy nagyon bonyolult kérdés. A kereskedelmi megállapodások, megint csak egy szakpolitikai kérdés, nem filozófiai kérdés, kapcsoljuk-e ezeket az emberi jogi kötelezettségvállalásokhoz? Nos, itt egyetemen fogalmaznék. Kétféleképpen lehet megközelíteni az emberi jogok és kereskedelem kapcsolatát. Egyrészt ezen megállapodásokat lehet felhasználni, például a GSP-t és így használjuk fel. Egyfajta ö, mézesmadzag és furkósbot megközelítésként. Tehát adunk nekik valamilyen támogatást, hogyha betartják az emberi jogi záradékét, és visszavonjuk azt, hogyha nem. Nem tudok én erre a politikai kérdésre választ adni, de ezt meg kell különböztetni attól a helyzettől, ahol maga a politika, itt a kereskedelem politika negatív emberi jogi hatással bír. Itt sokkal szorosabb a kapcsolat. Hogyha az emberi jogokat úgy kezeljük, mint egyfajta érdeket, akkor nem lehet egyrésztről olyan politikát követni, amely a másik politikát aláássa, és nem tudjuk garantálni, hogy ne legyen emberi jogi jogsértés elkerülve. Tehát biztos, hogy mindenképpen össze kell kötni ezt a két türeletet, és azt kell biztosítani, hogy a kereskedelempolitika ne ássa alá az emberi jogokat, és a jelentésben is a végrehajtással kapcsolatban erre koncentrálok. Azt gondolom, hogy ez egy külön megközelítés, nem a szankciók megközelítése. Hagyományos, amit már mondtam, az emberi jogi záradék szankcióként szerepel, lehetséges, hogy most már inkább a végrehajtásra, nem a szankcionálásra kellene koncentrálni. Második felvetésem ezzel kapcsolatban, az EU helyzete jogi szempontból olyan szerintem, hogy nincsen akkora rugalmasság, mint amiről a képviselő úr beszélt. Lehetséges, Dartmouth képviselő beszélt. Lehetséges, hogy az EU tagállamok nem akarnák egy kötelező jellegű emberi jogi záradékot aláírni az EU alapszerződésében, különösen olyan emberi jogi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban, amely más országokra alkalmazandó. De lehetséges, hogy éppen ezt tették, és nemzetközi jogászként én mindig azt mondom az ügyfeleknek, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi a szerződést kontrollálhatjuk. Persze az előbb szerződés azt kell elérnünk, hogy olyat nem mondjon, amit mi nem akarunk. Ami a 23.3.3-as cikket illeti az alapszerződésből, egyértelműen fogalmaz ezzel kapcsolatban. Nemrég írtam ezzel kapcsolatban egy anyagot, és úgy tudom, hogy senki sem beszél olyan nagy tudással erről a rendelkezésről. Éppen ezért most egy felolvasnám. Az EU-nak tiszteletben kell tartania azon elveket, és most kihagynék, amelyeket az egyes bekezdés tartalmaz, az emberi jogok tiszteletben tartása, a különböző EU külső fellépési területeinek a vállalásait, tehát itt az összes, nem csak a CFSP, hanem az összes kül politikai fellépésről szó van, és más politikák külső aspektusait is. Tehát így végül is mindent ez alá érthetünk, ami ezen elveket illeti, itt akkor ez elég egyértelmű, hogy ez nem választás. Az EU-nak biztosítania kell, hogy az általa végrehajtott politika nem sérti az emberi jogokat semmilyen aspektusában. Tehát nincsen rugalmasság arra vonatkozóan, hogy szükség van-e az emberi jogi záradékra ahhoz, hogy ez megtörténjen. Lehet, hogy másként is ezt el lehet érni, de ez egy nagyon hasznos mechanizmus annak a biztosítására, hogy az EU kereskedelmi politikája nem sérti az egyéb szabványokat, normákat és így védheti saját magát, hiszen megfelel a saját maga által magára vállalt emberi jogi kötelezettségeinek. Egy további kérdés Dartmouth képviselőtől. A parlament mit tegyen, hogyha ilyen emberi jogi érdekei vannak? Én történelmi aspektusból azt mondom, hogy az Európai Parlamentnek van ilyen emberi jogi aspektusa, lehet, hogy változtak majd ezen a jövőben. A tanulmány írásánál arra kértek, hogy nézem meg azt, hogy hogyan lehet az emberi jogok védelmét a kereskedelmi megállapodásokon keresztül erősíteni. Én jogász vagyok semleges, úgyhogy itt nem foglalnék állást, de a jelentés ezen részének a politikai értelmezését másokra bízom. Kérdés ki a civil társadalom. Persze a szakszervezetekre gondolok, tudjuk, hogy gyakran a kettő egymásnak megfelel, de hogyha a munkajogokról beszélek, akkor ez logikus, de nem feltétlenül csak szakszervezetekről beszélünk. Beszélhetünk emberi jogi szervezetekről és sok másról, Amnesty és sok más szervezetről. Úgyhogy nem hiszem, hogy az emberi jogban tevékenykedő bármely érdekképviseleti szervezetet ki lehetne innen hagyni ami Martin képviselőt illeti. A fő hangsúly a jelentésben az, hogy igaz, az, hogy a parlament sok éven keresztül arra koncentrált, hogy minden megállapodásban legyen ilyen emberi jogi záradék, de van ebben egy irónia, ha megnézzük a parlament emberi jogi fellépését, mielőtt az emberi jogi politikát a 90-es évek közepén elfogadták volna, azt látjuk, hogy a parlament konkrétan sokkal többet tent a tett a harmadik országokkal az emberi jogok betartatásában. Az az irónia, hogy azáltal, hogy ezt az emberi jogi záradékot kezdte el terjeszteni, így a tanácsnak adta át a labdát bizottsági javaslatra. Éppen ezért az, hogy a parlamentet ismét bevegyük a javaslataim során. Ez azért fontos, mert történelmi szempontból így a parlament visszakerül a 90-es évek közepi álláspontjához, hogyha a parlamentnek ez a célja a jövőbeni fejleményektől függetlenül. Az egyik érvényesítési rendszer, tehát az egyéni fellépés, amivel ki lehet váltani a vizsgálatot, nos, hogy az Egyesült Államokban ez működötte, két van az egyik Bachrendre vonatkozik, a másik Peru. Van még más mm, példám is az ájáló végzett tanulmányokat ezen záradékok végrehajtásáról. A lábjegyzetben, a 47-es lábjegyzetben erre hivatkozom, és ezzel kapcsolatban egy tanulmányra. Úgy tűnik, hogy van bizonyíték arra, hogy ez működik. Nem tökéletesen persze, aki ezen záradékokat ismeri, tudják, hogy éveken keresztül úgy gondolták, hogy ez időpazarlás, de úgy tűnik, hogy hosszú távon mégiscsak van ennek érvényessége, és működnek ezek az áradékok. Ami a problémákat illeti a kereskedelmi megállapodás végrehajtásával kapcsolatos problémákból adódóan, Tudjuk, hogy a HIV, AIDS, botrány az akkori TRIPS megállapodások miatt ö, alakult ki, persze leginkább ö, a dél-afrikai alkotmány ö, kontextusában alakult ez ki, de maga a tárgyalás arról folyt, hogy a TRIPS, tehát a szellemi jogvédelem ö, akadálya-e annak, hogy egy ország betartsa a vállalásait, az egészséghez való jog és az, a gyógyszerek árával kapcsolatban? Ez egy olyan kérdés, ami rendszeresen előkerül, legink nemrég az adatok kizárólagosságával kapcsolatban, Indiával kapcsolatban, tehát az emberi jogokat, nem azt mondom, hogy mindenképpen aktiválni kell, de lehet ezeket aktiválni, és hogyha valódi probléma van, én nem feltételezem azt, hogy bármilyen kereskedelmi vagy szellemi jogi kötelezettség egyben emberi jogsértést is jelent, csak amennyiben ez így van, akkor ez egy biztonsági szelep. Még valami, ami emlékeztet valamire, amit a bizottság vetett fel később? Ami a kereskedelmi vállalásokat illeti, lehetnek emberi jogi problémák, például nem mindig gondolunk erre, hogyha valaki a kereskedelmet úgy bátorítja, hogy azt liberalizálja, tehát egy másik országból az exportot bátorítja, meg kell nézni, hogy az az exportot hogyan termelik meg. Mindenki tudja azt az egyszerű esetet, mi szerint a megszállott területekről az export, ami legyen a helyzet. És egy másik helyzet, amelyek kapcsolatban a parlament fellépett, azaz üzbekisztáni export, hiszen a gyermekmunkára vonatkozó előírásoknak nem feleltek meg az ottani termelők. Tehát, hogyha bátorítjuk az üzbekisztáni exportot, akkor ezzel azt is bátorítjuk, hogy a gyerekmunkát és a gyerekmunkára vonatkozó előírások megszegését is terjesztjük. Ami pedig a földharácsolást illeti, és a kambodzsai lakosok helyzetét, illetve a cukor jelent problémát. Nagyon sok más példa van, és a civil szervezetek erről nagyon sokat beszélnek. Tehát én itt nem foglalok állást azzal, vonat, azzal kapcsolatban, hogy ezek tárgyilagos tényeke, ezek feltételezések, és hogyha van ilyen probléma, akkor ez egy olyan jogi eszköz, amit a probléma megoldására fel lehet használni. Scholz úr kiváló és részletes kérdéseket tett fel. Az egyik az emberi jogi szabványok modernizációja. Megint csak úgy gondolom, hogy ez ahhoz kapcsolódok, amit már elmondtam. Mi szerint a lényegi elem, záradék, egy már meglévő emberi jogi kötelezettségnek számít-e, vagy ezt ki kell terjeszteni? Hát legalább annyira kell kiterjeszteni, hogy ha további emberi jogi kötelezettségvállalások vannak, akkor nem szabad, hogy ez az áradék alacsonyabb szinten maradjon. Hogyha bizonyos szempontból az emberi jogi egyetemes nyilatkozat előrébb jár, más területeken fordított a helyzet. Ami a tanács megfelelő intézkedések hozatalát illeti, azt hiszem, hogy ezt minősített többséggel kell megszavazniuk, de lehet, hogy tévedek, és akkor javítsanak ki. Van egy konkrét rendszer a Kotonú megállapodás alapján, miszerint a tagállamok delegálják ezt a hatáskörüket egy vegyes megállapodás keretén belül, itt az elnök úr felvetésére is visszatérnék, a tanácshoz, és azt hiszem, hogy ott mondják ki, hogy ez minősített többséggel történik. Annak a képessége, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak, ez nem kötelezettség, ettől függetlenül még néhányan rendszeresen elmondják, hogy volt egy eset pár évvel ezelőtt, a Mukrábi eset, az Európai Bírósághoz is elkerült ez, elég könnyedén ki lehetett mondani, hogy nézzük meg, ez egy záradék, ez nem kötelezettség, ez egy jog, egy hatáskör, amelyel a tanács rendelkezik, amihez nyúlhat, de nem kötelessége ez. Solc úr rendkívül jó felvetése a brit kollégámra válaszolván nem csak emberi jogi imperializmusként kell ezt felfogni, és biztos, hogy van egy ilyen eleme is, lehet, hogy tiszta imperializmus, lehet, hogy nem, de politikai szempontból ezt meg kell nézni. De fontos, hogy egyenlő esélyeket biztosítsunk az EU érdekében. Az EU-n belül is ugyanez a történet ismeretes. A nagyon magas szintű ö, emberi jogi védelem, ö, a vállalati felelősségvállalásnál megint csak gazdasági érdekből kell elérni azt, hogy a szegényebb országok is ugyanezen szabályoknak megfelelnek. És persze ezt így kell megközelíteni, nem feltétlenül annyira grandiózus imperialista megközelítésként, mint amelyet néhányan próbálnak hangoztatni. Moreira úr, elnök úr, rendkívül jó, konkrét kérdéseket vetett fel. Először is arra válaszolnék, hogy mit tegyünk egy erős partnerrel, és mit tegyünk az Egyesült Államokkal. Persze nem tudom, hogy mit tegyünk. Én sem, mondja az elnök. Nem. Úgyhogy igazából semmit sem mondhatok, hiszen nem is tudhatnék semmi okosat mondani. Nagyon részletes jogi kérdések hangzottak el a hatáskör kapcsán és a jogalap kapcsán, hogy az emberi jogi záradék alapján milyen intézkedéseket lehet hozni. Ezzel foglalkozom az anyagban. Konkrétan a kérdés az, hogy ez nem a közös kül- és biztonságpolitika részét képezi? Ez korábban első vagy harmadik pilléres kérdés volt. Erre a válaszom az, hogy nem, ennek az az oka, hogy mindezt a 208-as cikk alapján lehet megtenni, és gondolom mindenki tudja, hogy mire gondolok. És van egy közelmúltbeli példám, a bizottság is mondta, a szíriai példa, a 21. oldalon a jelentésben erre hivatkozunk. Rendkívül kreatív volt, egyfajta proto-emberi jogi záradék, ami alapján felfüggesztették a Szíriával kötött megállapodást a 207-es cikk alapján, és nem volt szükség a közös kül- és biztonságpolitikára ehhez. És ez egy rendkívül rugalmas záradék. A 21. oldalon még további részletek vannak arra vonatkozóan, hogy milyen összefüggés rendszer van az emberi jogi hatáskörök az EU alapszerződésében és a kül- és biztonságpolitika között. Hogyha úgy gondoljuk, hogy ez nem egy kereskedelmi hatáskör, hanem egy emberjogi hatáskör, még akkor is a 21. oldalon azt láthatjuk, hogy van egy érvelés, miszerint jogilag erre lehetőség van a 352-es cikk alapján. Tehát nem hiszem, hogy a hatásköri problémák itt valóban felmerülnek. Persze ez nem százszázalékosan megoldott, de gyakorlati szempontból szinte már megoldott kérdés, és a gyakorlat is ebbe az irányba mutat. További bonyolult jogi kérdés. Az emberi jogok miatt össze kell keverni az alapszerződéseket. Volt egy javaslat, hogy azért tetszik a tagállamoknak az emberi jogi záradék, mert így a szomszédokat is ebbe bevonják, és ezáltal így keverednek. Azt hiszem, hogy Lisszabon előtti szövegekről beszélünk, és azóta a 21-es és a 203-as cikkek miatt változott a helyzet. Az emberi, az Európai Emberi Jogi nyilatkozathoz való csatlakozás valószínű a közeljövőben. Én azt gondolom, hogy önmagában az emberi jogoknak nincsen szükségük arra, hogy így ilyen vegyes megalapodás szülesen, még akkor is, hogyha korábban a Lisszabon előtti időszakban ez igaz lehetett, de a Lisszaboni szerződéssel megváltozott a helyzet. Ellen Rose erre a hamis keveredés válaszát adná. Ami a 218-as 9. bekezdését illeti, itt úgy érvelek, hogy lehetőség van olyan rendelkezésre, amely alapján a parlament feltételezzük, hogyha, hogy ezt a rendeletet a rendes jogalkotási folyamatban el lehet fogadni, hogyha ez nem szegi meg a 218.9-es bekezdését, amely alapján felfüggeszt egy megállapodást, az biztos, hogy a bizottsági barátaim nem értenének egyet. Ez egy nagyon összetett érvelés, ezt most nem fogom elmondani, de a különböző biztonsági záradékokra utal, és úgy tűnik, hogy az a 208 9-es bekezdésével kapcsolatban semmilyen problémát nem vetnek fel. Ami pedig egy puhább álláspontot illeti, miszerint az előkészítő tevékenységet a döntéshozatal előtt hogyan lehet intézni. Nos, ez a kérdés fel sem merül, hiszen a felfüggesztés kérdése továbbra is a tanács kezében van a bizottság javaslatára. Tehát ez egy abszolút megváltoztathatlan szent dolog. Az én javaslatom csak arról beszél, hogy a bizottsági javaslat hogyan születik. Én úgy gondolom, hogy egy vizsgálat után születik, amit persze egy szabályozás válthat ki, tehát nincsen jogi akadálya annak, hogy egy ilyen ö, szabályozás a bizottságot, vagy az IES, tehát a ö, külügyi szervezetet felkéri egy ilyen vizsgálat ö, lefolytatására. Bizottsági barátomnak válaszolván, működik-e ez a rendszer? Igen, persze, igaz az, hogy vannak esetek, ahol a GSP alapján kiadott preferenciákat felfüggesztették a civil társadalom képviseletisége alapján. De vannak olyan példák, ahol semmi sem történt, és a bizottság nem volt hajlandó vizsgálatot indítani. Sri Lankán lenne egy példám erre, folytatódik a vita ezzel kapcsolatban, és ez Kambodzsában is ugyanígy van. Nem akarok erre részletesen rátérni, és a pakisztáni gyermekmunka 90-es években mondja az elnök úr. Természetesen vannak tehát példák, hogy is fogalmazzak, amikor a bizottság nem válaszolt alá a felkérésre, hogy vizsgálatot indítson különböző okokból, és a külügyi szolgálat is ezt támogatta. Ezt akartam elmondani ezen kérdésekről. Ami magát a vizsgálatot illeti, hogyan fogalmazzak, ez nyomást gyakorol a fellépésre. Hogyha a vizsgálat megindul, ez már önmagában is fontos. Végül pedig a bizottság felvetése, a mércék, a benchmarkok kérdése. Korábbi parlamenti állásfoglalásokban próbáltam ezeket felmérni, megnézni azt, hogy ezek hogyan felelnek meg egy frissített emberi jogi záradéknak, kölcsönös benchmarkra van-e szükség, vagy nem, nem vagyok biztos abban, hogy igen. Még hogyha léteznek ilyen benchmarkok, akkor sem mindig kölcsönösek, és az Európai Unió nem mindig van ettől még gyenge helyzetben. Nézzük meg Kolumbia példáját, ahol voltak ilyen benchmarkok, Kolumbiával kapcsolatban persze az a nehézség, hogy ezek nem kötelező jellegűek. Tehát, hogyha akarunk ilyen benchmarkokat egy mellékmegállapodásban, amelyek aztán kapcsolódnak a nem végrehajtási záradékhoz, erre van lehetőség, anélkül, hogy ez mindenképpen kötelező jellegű lenne, de persze a bizottság is azt mondja, hogy ez a tárgyalásokon múlik, és azon, hogy milyen tárgyaló ereje van az adott félnek nem az én szerepem, de nem érdemes most egy szakpolitikát kialakítani arra alapulva, hogy szükség van a benchmarkokra. De azt mondom, hogy amennyiben ilyen benchmarkot akarunk, akkor jó, hogyha azt nem a megállapodásba vesszük be, hanem egy mellék megállapodásba, nem is mellékletbe, hanem egy külön megállapodásba, és utána keresztkapcsolódás lenne közöttük ami a vállalati felelősségvállalást illeti, ez hagyományosan önkéntes alapon működik, de tudjuk, hogy vannak kötelező vállalások is, inkább puhább jellegűek, de ezek már bizonyos kereskedelmi megállapodásokban, például a Kariforummal is megjelennek. És ez Európai Uniós vívmány, hiszen így azt gondolom, hogy az EU előrébb jár, mint nagyon sok másik ország. ami az önkéntes vagy kötelező jelleget illeti, és ennek a megkülönböztetését. Mm. Én azzal foglalkoztam, hogy hogyan lehetne megfogalmazni az ilyen záradékokat azért, hogy a legtöbbet érhessünk el vele. Be kell, hogy valljam, hogy ha megengedik, azt mondanám, hogy a 2010-es parlamenti állásfoglalás a CSR-rel kapcsolatban nem tökéletes azzal kapcsolatban, hogy a CSR-nak milyen helye lenne a kereskedelmi megállapodásokban. Nem csak azért, mert itt ellentétes érdekek is vannak, és ez gyakran megvan az állásfoglalásokban, hanem azért is, mert a célkitűzések nem ö, adódnak a CSR jelenlegi rendelkezéseiből. Tehát az, hogy egy olyan CSR záradék jelenjen meg, amely be, bevennénk például az egyenlő esélyek biztosítását, ami természetesen az Európai Unió gazdasági érdekeit szolgálja, megint csak egy más kérdés. Tehát azt akarom mondani, hogy a jelenlegi CSR záradékok nem feltétlen azt teszik, mint amiről az emberek gondolnak róluk. Úgyhogy ö, kicsit ö, becsapósak ők. Ami a záradék hatékonyságát illeti, örülök, hogy engem idéztek, korábban erre nem volt példa, de most már tudom, hogy ez egy milyen pozitív élmény. Nos, amiről ez a tanulmány beszél, az igazából nem ez. Ez a tanulmány igazából arról szól, hogy hogyan lehet operatívá tenni a záradékot. lehet a különböző helyzetekben használni. Azt hiszem, hogy érdemes megjegyezni, hogy csak nagyon konkrét esetekben került sor az alkalmazására, az aktiválására. Milyen konkrét lépéseket lehet megtenni annak érdekében, hogy a záradék a gyakorlatban is beváljon. Azt hiszem, hogy elég egyértelmű mindenki számára, hogy hatékony lehet a záradék. Valóban, így, akár így is mehetne tovább, nem feltétlenül, mindig van mit javítani, de amint mi az, amit tényleg javítani kellene, hogyha abból indulunk ki, hogy az emberi jogi záradékokat eredményesebbé kell tenni, akkor mindenképpen a végrehajtáson kellene javítani. És az emberi jogi bizottságokkal kapcsolatos utolsó észrevétel. A bizottság természetesen a létező tanácsok, bizottságok széleskörű mandátummal rendelkeznek, és azt is érdemes megjegyezni, hogy bizonyos megállapodások, Jordánia, Vietnám esetében beszélhetünk ilyen megállapodásokról, van példa néhányra. Az emberi jogi albizottságok, ezek eh, egy adhok alapon születtek. A társulási tanács döntése alapján. Ez egy tanulmány persze, nem tagadom, hogy erre sor kerülhet. Az én felvetésem pusztán az, hogy ez nem egy standard elem, amely mindig így kell, hogy legyen. Az a tény, hogy az emberi jogi bizottságok eleve létrejöttek a múltban, támogatják azt a gondolatot, hogy nincs semmi Eh, rossz ebben, ez nem sérti a megállapodás struktúráját, az Európai Unió is tett ilyet, akkor miért nem lehetne ezt eh, minden egyes megállapodásban egy különálló elemként beépíteni? Ebből is látjuk, hogy az emberi jogi záradékok nagy eh, érdeklődésre tesznek, tartanak számot. És volt még Solc úrnak egy további kérdés, amikor azt mondtam, hogy a civil társadalmi mechanizmus, amely a kolumbiai megállapodásban szerepel, és azt hiszem más megállapodásokban is, A tizedik és a tizenegyedik oldalon szerepel ez, valóban. Hát röviden megvizsgáltam, és egy másik tanulmánynak társ szerzője voltam, ami kifejezetten Kolumbiáról, a perui és a közép andesi megállapodásról, a közép-amerikai megállapodásról szól. Ott vizsgáltam meg a civil társadalmi mechanizmust. A lényeg az, hogy A közös tanácstól lehet információt kapni a különböző megállapodások státuszáról. Abban a másik tanulmányban minden esetre több részletet találhatnak erről. De valóban igaz, hogy a civil társadalmi mechanizmusok nem egyenlőek a különböző megállapodásokban, még azokban sem, amelyeket az Európai Unió a közelmúltban kötött, ezek elég lényegesen változnak, és remélem, hogy megválaszoltam az összes kérdést. Uh, Valóban köszönöm. Az egyik oka annak, hogy miért vagyok olyan büszke arra, hogy elnöke lehetek ennek a szakbizottságnak, az az, hogy ilyen magas szintű vitákat, eszmecseréket tarthatunk ilyen érdekes kérdésekről. Emlékeztetném önöket arra, hogy az érveimet az ördög szerepébe bújva ismertettem, és örülök, hogy választ kaptam elfogadható választ bizonyos felvetésekre, mások annyira nem voltak elfogadhatóak, de valóban az emberi jogi záradék az Európai Unió külső fellépésének szerves része, és valóban a külső fellépés egy nagyon fontos érv. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, ez a nyilvános ülésünk vége, most pedig egy zárt körű ülést tartunk amelyben a 12. napi rendi ponttal fogunk foglalkozni, úgyhogy akik nem jogosultak arra, hogy itt maradjanak, kérném őket, hogy távozzanak a lehető leggyorsabban. Swiftly as possible.